people please take their seats? Kérném a kollégákat, hogy foglaljon mindenki helyet. Please. To date, I have never had to use this hammer. Sohasem kellett még ezt a kalapácsot használnom, de azt hiszem, hogy ma lesz az első alkalom. I've got two teenage sons. Van két tínédzser fiam. <laughs> Rosa. oh dear, thank you very much. Please can you... Köszönöm szépen, kérném, hogy foglaljanak helyet. Ott a tanácsadók a háttérben még mindig nem foglaltak helyet. Nagyon sok volt a dolgunk már délelőtt, de most a belső piaci szakbizottság ülésén köszöntöm ismét Andrus Ansip alelnököt, jó barátunkat, köszönöm, hogy eljött hozzánk. A munkacsoportunk múlt heti ülésére is köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Tájékoztatás véget, azt mondanám, hogy csütörtök délután általában senki sincs itt, úgyhogy láthatja, hogy milyen sokan jöttek ide az ön látogatása alkalmából de tudom, hogy sokan majd távoznak az ülés alatt, hogy elérjék a repülőgépüket, úgyhogy azt hiszem, hogy áttérnénk minden további nélkül arra, hogy mi az ön mondani valója, hiszen a legutóbbi látogatása óta vannak már bizonyos információink az új bejelentéseiről a belső piac témájában. Tehát, ha egyetért, akkor most meghallgatjuk a bizottságot, és utána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 and then we'll go straight into questions. Okay. Okay? So every time you speak, you're on, it's m- more new things, so this is good. Thank you. Thank you. Honor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, egy nagy öröm számomra, hogy visszatérhetek ide önökhöz. Ahogyan hallhattuk, Korábban is jeleztem már, hogy szoros kapcsolatban kívánok maradni az Európai Parlamenttel, éppen ezért szeretném ismertetni önökkel most a digitális belső piacsal kapcsolatos prioritásainkat, még mielőtt néhány héten belül a bizottság elfogadja ezt a stratégiát. Az emberek állnak a középpontban, az európaiak több választási lehetőséget akarnak, versenyképes árakat a világpiacokon, fontos, hogy a piacok ezt biztosítsák. A digitális egységes piac a vállalatokra is helyezi a hangsúlyt, függetlenül attól, hogy ezek gyorsan növekvő új startupok vagy hagyományos vállalkozások. A digitális korszakban az EU vállalatai fel kellene, hogy használják ezen óriási piac nyújtotta lehetőségeket, 500 millió szemét foglal magában ez a piac. A szakpolitikai pilléreink célja az, hogy jobban kiaknázhassuk a digitális piac nyújtotta lehetőségeket Európában. Hogy ezt a víziót valósággá váltsuk, és biztosíthassuk ezt a vezeték nélküli internetes környezetet, a hagyományos akadályokat fel kell számolni nem szabad megtagadni a honlapokhoz való hozzáférést a földrajzi helyszín, a földrajzi lokáció alapján. Az akadályokat kell felszámolnunk. Elég, ha megnézzük, hogy a határokon átnyúló csomagszállításnak is milyen nagy akadályai vannak, a magas költségek, ezek is visszatartják az elektronikus kereskedelem növekedését Európában, hátráltatják vagy elég, ha megnézzük az indokolatlan geoblockingot, a geoblockingot, erről minden bizonyal hallottak már, én is említést tettem erről már korábban. Nem indokolja semmi azt, hogy az emberektől megakadályozzuk a különböző honlapokon, más országokban található honlapokon való hozzáférést. Ezen kereskedelmi akadályok az európai egységes piac elveinek is ellent mondanak. A fogyasztók, 11,7 milliárd eurót takaríthatnának meg, hogyha választhatnának a különböző termékek és szolgáltatások között az EU 28 tagállamából, amikor az interneten vásárolnak. Számos akadály, amelyel az emberek és a vállalkozások nap mint nap találkoznak, a széttagolt piac miatt jöttek létre eltérőek a nemzeti szabályok az Unióban, a 28 tagállamban az online vásárlás és a digitális termékek beszerzése egy jó példa. Megemlíthetjük itt a fogyasztókra vonatkozó szerződéseket is. Az EU, nem, az EU copyright rendszere például messze menő különbségeket mutat fel tagállamonként. Minden egyes országban más és más rendszer van hatályban. Ez pedig hátráltatja az EU vállalatait és a versenyképességet egyaránt. Eltántorítja a befektetőket, és Európának egyértelműen több beruházásra van szüksége a digitális szférában is. Határozott, szolid infrastruktúrára van szükségünk, hogy a rendszer működőképes legyen, és a szabályozási környezet is stabil kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy fel kell számolnunk azon eltéréseket, azon különbségeket, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy az EU Telekom piacát kellőképpen felhasználjuk. Ez vonatkozik a Telekom és online platformokra is. A versenyt kell előmozdítanunk, támogatnunk a beruházásokat és az innovációt. Biztosítanunk kell azt, hogy mindenki hozzáférhet a nagysebességű szélessávú internethez. Hölgyeim és uraim, számomra teljesen egyértelmű, hogy nem tudunk megfelelően előre haladni egy valós egységes piac felé az online világban, ha nem hajtunk végre bizonyos változtatásokat a piaci szabályok terén, és nem teremtjük meg a szükséges digitális infrastruktúrát. Ugyanakkor a stratégiánk ezen túlmutat. A stratégiánk az európai digitális jövő felé tekint. Az a célunk, hogy új növekedési lehetőségeket teremtsünk, hiszen a világ a cloud computing tekintetében is gyorsan halad előre, és nem feledkezhetünk meg a big data gyors fejlődéséről sem. Szilárd alapokra kell helyeznünk a hosszú távú növekedést, úgyhogy Európa teljes mértékben kihasználhassa a digitális gazdaságban rejlő lehetőségeket. Az adatok itt egyre fontosabbak, és az emberek megfelelő képességekkel kell, hogy rendelkezzenek a munkalehetőségek megtalálása érdekében. A gazdaság digitalizálásával rejlő lehetőségek óriásiak, fenntartható, egy, fenntartható és tiszta gyártási módszerek teremthetők meg, az ICT-t integrálni kell a gyártási folyamatokba, ezáltal tudjuk fenntartani Európát, mint ipari helyszínt. Az EU vállalatok és az ipar digitalizálás ugyanakkor elég lassan haladt előre eddig. Éppen ezért ezt fel kell gyorsítanunk. A standardok és az interoperabilitás kulcsfontosságúak Európa számára, annak érdekében is, hogy több elektronikus szolgáltatást nyújthassunk, és egy befogadóbb e-society társadalom jöjjön létre. Semmi sem indokolja azt, hogy a közszolgáltatások miért ne helyezhetőek az internetre. Ezek gyorsabbak lehetnek, kényelmesebbek, hatékonyabbak, és mellesleg az adófizetők pénzét is megtakaríthatjuk. Éppen ezért ezen szolgáltatások fontos szerepet töltenek be a digitális egységes piaci stratégiában. Elég, ha megnézzük azt a példát, hogy a once only elvet Európa szerte megvalósítsuk. Ezáltal gyakorlatilag 5 milliárd eurót takaríthatnánk meg évente. Miért kellene a vállalatoknak és az állampolgároknak ugyanazt az információt újból és újból különböző adminisztratív szervekhez eljuttatniuk? ha felépítünk egy digitális piacot, ez érinteni fog számos európai szakpolitikai területet, hiszen a digitalizáció folyamata mindenkit érint, és az életünk minden területére kiterjed. A digitális belső piaci stratégia egyfajta lehetőségként kell, hogy megjelenjen az elkövetkezendő években. Együtt kell dolgoznunk, és ez a munka május 6-án veszi kezdetét. Kész vagyok arra, hogy meghallgassam az önök kérdéseit, és várom észrevételeiket. Köszönöm. Um, so before we start the um... Mielőtt elkezdjük a hozzászólásokat, üdvözlöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk a e, Olaszországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Horvátországból érkeztek a Transatlantic Music Change hallgatói hozzánk. Üdvözöllek, üdvözlöm mindenkit. Több fiatalra van szükségünk a politikában, pont a legjobbkor érkeztek meg, izgalmas időket élünk, e, ugyanis e, Ansip alelnök úr a digitális belső piacról beszélget a képviselőkkel. Nagyon sok javaslat tartozik IZE, amelyeknek a célja az, hogy Európa felkészüljön a digitális érára. Gondolom, hogy önök is elektronikusan kommunikáltak már közben a barátaikkal, itt a teremben is. Reméljük, hogy még mielőtt négy új javaslatot megalkot a bizottság, most a biztos válasz válaszol szóval a képviselők kérdéseire. Hármasával teszik fel a kérdéseket a kollégák, Evelyn Gephardt, Kaya Kalasz és Virginia Rossea az első blogban. Evelyn. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm biztos úr. Igen, megvártam, amíg föltette a fejhallgatót. Ennek asszony, csak a vendégeinknek mondom, hogyha felteszik a felhallgatót, akkor a saját nyelvükön is hallgathatják a fordítást. Keressék meg, hogy melyik csatorna az önök anyanyelve, vagy az önök nyelve. Köszönöm, és köszönöm biztos úr azt is, hogy ma beszámol nekünk arról is, hogy a jövőben mire számíthatunk. Egy pár nagyon fontos megjegyzést tett a bevezetőjében, amelyeket amelyekkel mi is foglalkozunk, amelyek foglalkoztatnak minket, képviselőket is. Egyrészt milyen akadályok gátolják a belső piacon még mindig azt, hogy azok az eredmények, amelyek megszülettek a digitális belső piacon, mindenki számára hozzáférhetők legyenek, a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt. A másik ok, amiért ez nem működik olyan jól, az az, hogy a fogyasztók, a polgárok nem túlzottan bíznak a belső piacban, azért is, mert nagyon eltérőek a szabályok a tagállamokban, és nincs igazán áttekintésük az egészről. Milyen elvek alapján szabályozzuk a jövőben a belső piacot? Erről röviden. Ön is tudja, hogy Európában a jogalkotási tradíció a lehetőleg teljesebb harmonizáció. A fogyasztóvédelmi irányelvvel például megpróbáltuk a harmonizációt elérni. És ez fontos, mert a válasz, vállalatok és a fogyasztók számára is így lehet biztosítani az azonos jogokat. Kérdésem a következő. Ezt ön valóban meg akarja változtatni? Mert eh, emlékszem, hogy november 26-án a plenáris ülésem ön azt mondta, hogy a származási ország elve eh, lesz az egyik alapja a fogyasztóvédelemnek eh, online környezetben is. Hát ehhez azt kell mondanom, hogy ezt az én frakcióm semmiképpen nem fogja tudni elfogadni. Mert nagyon sok problémák adódnak ebből. Egyrészt a származási ország elve azt jelenti, hogy megmarad a 28 különböző szabályozás, ami más környezetet jelent a vállalatok számára. Megkörrejelzzük a Róma egyet, hiszen amelyben pedig világosan kimondjuk, hogy a fogyasztók védelme a abhoz az országhoz köthető, ahol a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet élveznek a fogyasztók. Remélem, hogy ön is tovább gondolkozott ezen a kérdésen, és a harmonizáció sokat ígérő útján fog ön is tovább járni, hiszen Európában csak akkor tudjuk leküzdeni az akadályokat, hogyha együtt közösen haladunk a harmonizáció útján. Köszönöm szépen, Kajkálasz kísértést érzek arra, hogy észtül beszéljek. Csak nyugodtan, mondja az elnök. Nem, inkább angolul beszélek. A helyzet az, hogy napjainkban a digitális világ, az online és az offline, offline világ közötti határvonal egyre inkább elmosódik. Már nem is tudjuk, hogy hol van a e, határ az online, illetve az offline e, környezetben nyújtott szolgáltatások között. A digitális belső piac igazából nem csak e, a digitális szféráról szól, hanem a gazdaság más területeiről is, és ez is fontos. Nagyon sok kérdésem lenne, de hát ezek közül csak néhányat teszek fel. Említett az e-governmentet, elektronikus kormányzás, és azt is elmondta, hogy az EU, e Európa mennyire lemaradt e, e tekintetben. A kérdésem, vannak tervek azzal kapcsolatban, hogy viszonylag gyorsan hogyan lehetne itt tovább lépni, felmutatni valamit, hogy az e-government az EU-ban is működik. A következő kérdésem az online platformokra vonatkozik, hogyha az online világban gondolkozunk, ezek az online platformok az, ahol még van, van munkahelyteremtés, növekedés. Ugyanakkor látjuk, hogy a viták tárgya mindig az, hogy olyan szabályozzuk az online platformokat úgy, hogy egyelő versenyszabályok legyenek a távközlési cégekkel az ilyen platformok számára. A kérdésem az, hogyan tudjuk, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a szabályozás nem akadályozza azokat az innováci- azt az innovációt, amik az ilyen online platformokhoz köthető. Következő kérdésem hogyan tudnánk javítani az innovatív cégek számára, különösen a startupok számára a szabályozási környezetet. Ezt rábízzuk a belső piaci stratégiára, vagy készül valami majd a digitális stratégiában is, külön a startupok számára. Virginie. Köszönöm szépen, és köszönöm alelnök úr, hogy eljött hozzánk. Csak egészen röviden. Amit Evelyn is elmondott, azt tudom megerősíteni, sok az elvárás a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban, és sok a kérdőjel is a bizottság terveivel összefüggésben Evelyn említette, amit ön november 29-én mondott. Egyáltalán mi maradt meg még az ön első stratégiájából? Szükség van a harmonizációra, itt a, az eladási országból kiindulva. Ugye mindig a láncban a leggyengébb láncot, azaz nem az eladót, hanem a vevőt kell védeni. Ez számomra nagyon lényeges. Az e-government, elektronikus irányítás, igazgatás, most a vállalatok számára már sok pozitív dolog történt, egyablakos rendszer, azután a szakmai képzettségek kölcsönös elismerése, a vállalatok könnyebben intézik a eh, formalitásokat, az ilyen egyablakos rendszerekben határ át nyúlóan is tudnak szolgáltatásokat nyújtani, de azért azt is látnunk kell, hogy eh, tagállamok nagyon különbözően ültetik át ezeket a jogszabályokat, ezt pedig egységesíteni kellene. Ugyanez vonatkozik eh, az online szolgáltatásokhoz való hozzáférésre. Talán a bizottság még a határon átnyúló módon működő vállalatok életét jobban is segíthetné. I now have a much longer speaker list, so before we stop and ask the Mielőtt megkérném a biztos urat, a bizottság alelnökét, hogy válaszoljon a kérdésekre, felolvasom, hogy kik szólnak. Dan Dalton, Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Okay. Christos Aldemosa. Anybody else? Még valaki? És tényleg elnézést kérek, nagyon nagy kihívás ez, hogy mind a három részlegünk itt képviselteti magát. Akkor inkább most válaszolja meg az első körben feltett kérdéseket. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is fogyasztói jogok. Amikor a származási ország ervéről beszéltem, és arról, hogy megváltoztattuk ezt a híres, hírhet irányelvet, ez teljesen más dolog, mint a fogyasztó védelemmel összefüggő kérdések. Itt áfáról beszéltem, és azt hogy megváltoztattuk a származási ország elvét a célország elvévé, ez inkább ezzel függ össze. De a vállalatok számára a fragmentáció a legnagyobb akadály a üzleti tevékenységük szempontjából és a fogyasztók is arról arról panaszkodnak, hogy különböző jogszabályok működnek, és sokszor azért nem tudnak megvásárolni valamilyen árut, mert a szolgáltató egyszerűen nem hajlandó értékesítést folytatni olyan országban, ahol olyan szabályozás van, amit, amit nem ismernek, ahol nem tudják, hogy milyen kötelezettségek hárulnak a vállalatokra az adott ország szabályai alapján. A digitális tartalomról beszélve, teljesen harmonizált szabályaink lesznek ugyanis az Európai Unióban ez, ez most még egy nem szabályozott terület. Lesz uniós szintű szabályozás. Gyakorlatilag nemzeti szinten sincsenek szabályok. Ami pedig a tárgyi eszközöket, árukat illeti, vagy az immateriális eszközöket. Az internet területen keresztül értékesítés, ez tulajdonképpen nem esik sem a közös adásvételi jog alá, ahol még sok a gond, hanem itt ez egy teljesen szabályozott rendelet lesz. És talán könnyebb lesz a vállalatok számára a határon átnyúló értékesítés. e-government. Kaja Kallász erre kérdezett rá. Nagyon sok jó példát tudnánk már mondani erre. Gyakorlatilag minden EU-s tagállamban működik már valamilyen e-government. A probléma csak az, hogy ezeket a jó példákat eh, nem tudjuk használni hiszen különböző kormányzatok ezt határon átnyúlóan nem nyújtják ezeket a szolgáltatásokat. Nincs interoperabilitás. Ezért a digitális belső piaci stratégia keretében majd ezzel is kell foglalkoznunk. Az IEDS irányelv már megszületett, aminek a lényege a digitális azonosság kölcsönös elismerése, tehát elektronikus aláírás. Ez az IRDS irányelv, hogyha átültetésre kerül, akkor ez biztosítja a hozzáférést az elektronikus kormányzati igazgatási szolgáltatásokhoz is. Persze azt kell, hogy mondjam, hogy még hosszú utat kell megtennünk, és ez eh, nem lesz egy könnyű eh, feladat. Ami az online platformokat illeti, az online platformokna előtt eh, ragyogó jövő áll, és itt a platform megosztásról is beszélhetünk. Az emberek szeretik ezeket az online platformokat, itt elsősorban ez hatékonysági kérdés. Most nem csak a keresőgépekről beszélek, hanem gondolhatunk olyan platformokra is, amelyeket például sok nyújtanak, nem akarom most megnevezni, nevén nevezni ezt, ezeket a taxis cégeket, mert csak egy biztos, Margaret Vestager, nevezhetnek konkrét vállalatok nevét, a többi biztos csak szakpolitikák, politikákról beszélhet. Amikor a Bank of England kormányzója itt járt, elmondta, hogy ma az a helyzet a bankszektorban, ugye most nem mondtam vállalat nevet, és itt teljesen más a helyzet, csak idéztem a e, Bank of England kormányzóját, tehát aki azt mondta, hogy a bankok elveszítik a e, legnyereségesebb e, ágazatot, az online platformokat. De az is világos, hogy ezek a platformok, az összes szolgáltató be kell, hogy tartsa a mi rendeleteinket. Senki nem követhet el visszaélést ezekkel a szabályokkal. De nekünk is segítenünk kell, támogatnunk kell ezeket a platformokat, mert általánosságban a hatékonyak ezek a platformok, és nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak az embereknek. De hát nagyon sokan panaszkodnak is az ilyen platformokról, és kereső gépekkel kapcsolatban is vannak panaszok, és ahogy már sokszor elmondtam, nem elfogadható, hogyha ö, piaci fölényen rendelkező cégek, vagy akár monopól helyzetben lévő cégek sem élhetnek vissza ezzel az erőfölényükkel. És hogyha vannak, felmerülnek kételjek azzal kapcsolatban, hogy valamilyen platform esetleg megsérti a mi szabályunkat, vagy visszaél a piaci erőfölényével, akkor meg kell vizsgálni ezeket a helyzeteket, és akkor be kell avatkoznunk. Ez mi sem természetesebb mennél. Én magam, hogyha a keresőgépekről beszélünk, én is szeretném tudni, hogy a keresési eredmények e, kapcsolatban ki fizet és hogyan, és hogy e, milyen szolgáltatásokat, milyen sorrendbe tüntetnek fel, és hol találom meg az igazi piaci vezetőket. E, szerintem nem nagy kérés lenne ezek, hogyha választ akarnánk kapni ezekre a kérdésekre. Közös európai adásvételi jogról már elmondtam, hogy ez nem kerül el a parlamentig, mert visszavonták a jogalkotási javaslatot, tehát ez, ezzel kapcsolatban nem folytatódik a munka. Just before we move on to the next slide, on the issue of consumer protection. Köszönöm szépen. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, nos, ez itt belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság vagyunk, én vagyok ennek az elnöke. Nekünk minden olyan javaslat nehézséget okoz, amely a fogyasztóvédelmi szendereket csökkenti, tehát a hazai piacokon meglévő domasz, ö, fogyasztóvédelmi ö, szendereket. Ezért ugye gyakran vizsgáljuk a harmonizációs megközelítést, minimum harmonizációt, ö, egy, egyes eseteket is megvizsgálunk, például a, a távközlési egységes belső piaci csomag, csomagot vizsgáltuk. Előfordulhat, hogy Európa egyes országaiban vannak olyan szolgáltatások, amelyek nincsenek más országokban. Ezért egy minimum harmonizációt javaslunk. Az európai a, a tanács viszont ezt nem fogadja el. Én azt szeretném kérni, hogyha harmonizációra kerül sor, akkor el kell fogadtatnunk azt, hogy a tanácsban ne fogadjanak el olyan javaslatot, amely egyes országok szentegyét csökkenteni. Nem mindenképpen a teljes harmonizációra koncentrálunk, egyes esetekben, a minimum, a minimum harmonizáció jobb. Rögtön válaszolnék erre, ahogy a eh, tisztelt elnök asszony is tudja, ugyanez a véleményünk eh, ebben a kérdésben. Erről annyit tudok elmondani, hogy az Európai Bizottság ugyanazokat a nézeteket vallja, mint az Európai Parlament eh, ebben a kérdésben. Nem akarok mindent a tanács nyakába varni. sok mindennel vádolhatjuk a tanácsot, de ne kezdjük ezt meg most, jó? Jó. Thank you, Mr. Vice. Köszönöm szépen, alelnök asszony alelnök úr, a digitális belső piaci stratégiáról szeretnék kérdezni, és az önök terveivel kapcsolatban az NGO blokkolásával kapcsolatban. Az egyik javaslat, amely felmerült, az a jogosan vásárolt tartalmak átvihetősége. Tudatában van annak a problémának, hogy az Európai Unió ban létrehozott termékek nagy részét nem lehet legálisan megvásárolni határon túl. Két dolgot említenék, például a YouTube, amelyet reklámok támogatnak, és aztán vannak adók által finanszírozott platformok, mint a közszolgáltatók, és ezeket is blokkolják. A jogosan megvásárolt tartalmak átvihetősége nem járulna hozzá az, NGO blokkoláshoz. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Mit kívánnak tenni? Lesz valamiféle Netflix roaming, vagy valódi, igazi, teljes európai digitális belső piac? A második dolog, amit említeni szeretnék, a vetmosz kapcsolatos tervei. Volt egy javaslat, amely arról szólt, hogy a KKV-k helyzetét azonnal javítsuk a digitális ágazatban. Ez a kereskedőn bevételből származó után fizetendő áfa csökkentése. Kérdezem, hogy van-e valami olyan javaslatuk, ami az európai parlamenti képviselők javaslatához közelít, ez a 100 ezer eurós forgalom küszöb, amit mi javasoltunk, és hogy ezt végre tudják-e hajtani. Köszönöm, Nikos. Grazie, Presidente, grazie al Vicepresidente che con noi... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, alelnök úr. Nagyon örülök, hogy meghallgathattam az ön hozzászólását, bevezetőjét. Nagyon fontos digitális belső piaci kérdéstől van, so, van kérdés, van szó. A digitális gazdaság az ipar felé orientálódjon. Európának versenyképesnek kell lennie világszerte, ami az új eh, technológiákat illeti az új tagállamokban, de egy dolog konkrétan arra vonatkozik, hogy Európa egy fontos ipari termelő, előállító. Úgyhogy a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából ez az ágazat rendkívül fontos. Az ön bevezetőjéből én úgy értelmeztem, hogy az Európai Bizottság ezeken a területeken kíván beruházni. Szeretnék további információt kapni öntől. Milyen, infor, milyen intézkedéseket terveznek? Nem csak a, annak érdekében, hogy az új digitális vállalkozásokat támogassák, hanem azért is, hogy az ipari ágazat Európában új termelési kapacitásokkal rendelkezzen, nagyobb innovációs képességgel és versenyképesebb is legyen az új technológiák területén. Ez azt jelenti, hogy a startup vállalkozások egyrészt támogatást érdemelnek, de másrészt itt van a hagyományos ágazat is. Hogy lehet itt a digitális iparra való átállást segíteni? Van-e valamilyen stratégiájuk? Nem csak arra gondolok, hogy mit, milyen finanszírozást terveznek, hanem kérdezem, hogy a hagyományos ágazat digitalizálódásában, digitalizálásában milyen stratégiát terveznek? Ezek nagyon fontos témák, még sok mindent szeretnék kérdezni, de még többet szeretnének hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony és biztos úr, én szeretnék Julia kérdéséhez csatlakozni a geoblockingra hoz és a a legális tartalmak átvéhetőségéhez, de nem, nem hallottunk ezzel kapcsolatban részleteket, pedig ez kulcsfontosságú pont. Hogyan fogunk átállni az eh, hordozhatóságra, a de facto európai engedély létrehozása nélkül. Úgyhogy szeretnék eh, többet hallani öntől, nyilván néhány hét múlva még több információval eh, szolgálhat. A másik dolog egy kicsit részletes, egy általánosabb pont, és hogyha digitális agendát akarunk, és digitális belső piacot, ez azt jelenteni, hogy a jelenlegi üzleti modellek a digitalizálás nélkül nem működnének. Az Uber, az Airbnb, az Airbnb, a Google, ezek mind digitálisan rendkívül sikeresek fogyasztók szem, körében is nagyon-nagyon sikeresek, de nem felelnek meg a jelenlegi üzleti modelleknek. A jelenlegi szabályozások ugyanis az offline világra jöttek létre, és nem felelnek meg az online világra. Hogyan fogjuk a digitális vállalkozókat Európába vonzani és globális játékossá tenni? Minden alkalommal, eh, amikor valamilyen eh, sikeresnek tűnő ötlet merül föl, akkor ezeket mind, mind porba zúzzuk, mindenféle szabályozással. Eh, hogyan kíván együttműködni más jogszabályalkotókkal, más biztosokkal, azt gondolja-e, hogy a tagállami jogalkotók és a többi biztos egyetért-e abban, hogyha azt akarjuk, hogy a digitális piac sikeres legyen, akkor ahhoz számos jogszabályt meg kell változtatni. Köszönöm szépen, Alfred. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem, biztos úr, hogy ön az online értékesítés javítását említi eh, gyakran, a határon átnyúló árusítás értékesítést eh, szeretné növelni, eh, azonban ez a jelenlegi áfa struktúrákkal nem működik. Szeretne -e valamilyen módosítást kezdeményezni a jelenlegi áfa szabályozásban, ez ugyanis a határon átnyúló értékesítés akadálya. Másik kérdésem a jelenlegi tehát a digitális vezetők pozíciójával kapcsolatos a tagállamokban. Ön említette, hogy minden országban van egy, vannak úgynevezett digitális vezetők, líderek, akik kulcsfontosságú pozíciókat töltenek be a digitális piac kibővítése szempontjából. Kíván-e rájuk támaszkodni, és hogyha igen, akkor milyen módon? Anna McLaughlin még. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy, mert szeretnénk, hogyha a digitális belső piac működne, egy lendületet kapna, és valóban fellendülne. Én is ezt szeretném, a frakciónk is ezt szeretné. A tapasztalat alapú nézeteink vannak, tanulmányokat végeztünk, megvizsgáltuk a helyzetet. A javaslatok, amelyeket benyújtunk, vagy amelyeket megvizsgál, megvizsgálunk, ezek bizonyítékon kell, hogy alapuljanak. Ami a geoblockingot, vagy a geoblockingot illeti, az Európai Bizottságnak van-e bármilyen bizonyíték a kezében arra, hogy ez valóban lendületet ad-e majd a ágazatnak? Nyilván mindannyian tudjuk, hogy felgyorsult a világ, a digital, digitalizáció ezt hozta. Amikor most az, hogy eldöntsük, azt, hogy jogszabályt alkotunk, vagy hagyjuk a piacot, ez nagyon nehéz döntés. Ami az e-landinget illeti, ez Itt a piac szereplői összeülnek és igyekeznek valamilyen megoldást találni hogyha mi javaslatot akarunk tenni ezen korai szakaszban, és nem akarjuk veszélyeztetni ezeknek a piacoknak a búzba kötését vagy torzulását ilyen korai szakaszban. Egy dologban azonban teljes mértékben támogatom az Európai Bizottságot, a kreatív ipar támogatása és a kreatív ipar fellendítése, és az itt jogtul, az itt a kreatív iparban működő jogtulajdonosok helyzetének a javítása. Hogyha valódi keretet akarunk létrehozni, a kreatív ipar jogainak végrehajtása, alkalmazása terén, akkor biztosítanunk kell, hogy közben ne ássuk ezt alá úgy, hogy ezeket a jogokat nem hagyjuk érvényesülni. Itt a jogsértési eljárásokról beszélek. Gyakran előfordul, hogy ugyan lehet jogsértési eljárást indítani, de nem éri meg. Tehát amikor jogot adunk a kreatív, kreatívoknak, akkor biztosítsuk azt, hogy ezt tudják is érvényesíteni, és valóban folytathassák a kreatív munkájukat. Köszönöm. Tessék, megadom a szót a biztos úrnak. Thank you once again Köszönöm szépen ismételten az újabb kérdéseket. Julia Réda a geoblocking témájában kérdezett, teljes mértékben egyetértek. A tartalmak hordozhatóságának engedélyezése önmagában nem jelent problémát. Lehetővé kell tenni a határokon átnyúló hozzáférést is a különböző tartalmakhoz Mindannyian tudjuk, hogy manapság a helyzet olyan, hogy mindenki könnyen vesztes lehet. Szeretném én is élvezni a különböző mesterműveket, de vajon hajlandó vagyok-e fizetni érte, ha egyszer nem fogadják el a pénzemet? Szeretnénk tehát olyan helyzeteket teremteni, amelyekben mindenki nyertes, hajlandó vagyok fizetni, kész vagyok fizetni, és így az alkotók is több pénzt kapnak, hogy jobb filmeket, jobb műveket alkossanak. Ez a helyzet mindenki számára nyertes lesz. Ez tehát a célunk. Manapság körülbelül 100 millió európai, aki otthon ül, szeretne hozzáférni a különböző digitális tartalmakhoz, zenéhez, elektronikus könyvekhez vagy filmekhez, amelyek egy másik országból, egy másik EU tagállamból származnak, de ezt nem tehetik meg. Egy másik évente az európaiak utaznak a legtöbbet, ők szeretnének hozzáférni a jogszerűen megvásárolt tartalmakhoz eh, hazájukban is, de a szabály ezt nem teszi lehetővé. Ugyanis uh, itt érvényesül a geoblocking. Nem eh, kisebbségekről beszélek, amikor azt mondom, hogy a szándékunk a geoblocking eltörlése, ez nem egy kisebbség szándéka, ugyanakkor egy üzleti modellt sem akarunk tönkretenni, amelynek az alapja a, területi, a területiség elve. Tudom, hogy Julia Réda a páneurópai engedélyeket tartaná elfogadhatónak, de nagyon sok esetben, amikor a film producerek egy kisebb országból származnak, csak a szomszédos országok hajlandók megvásárolni ezen engedélyeket, hogy ott is levetíthessék a filmeket. Senki sem akar egy egész Európára kiterjedő engedélyt megvásárolni. Nem az a szándékom, hogy ezt a rendszert megváltoztassuk, Tudom, hogy az Európai Bizottságban nem a jelenlegiben, de vannak olyanok, akik ezt a release window rendszert meg akarták változtatni. Ezzel a stratégiával azonban nem az a célunk, hogy ezen a rendszeren változtassunk. A filmeket először mozikban vetítik le, aztán DVD-re kerülnek, és eh, amikor video on demand alapján terjesztik őket, akkor határon átnyúló hozzáférést szeretnénk biztosítani. Úgy gondolom, hogy azok, akik szavakban legalábbis kiállnak az alkotók és a jogaik mellett, igazából nem szentelnek olyan különösebb figyelmet a valóságnak. Itt a parlamentben is elmondtam már, hogy Twitter linkeken keresztül találtam egy cikket, amely alapján az derült ki számomra, hogy a kanadaiak 29%-a olyan filmeket néz, amelyek a Netflixen keresztül amerikai IP címeken futnak. A választék nagyon gazdag az Egyesült Államokban, Kanadában nem annyira, nem tudom, hogy a valóság minek felel meg, de a cikkek, cikkből ez derült ki. Úgy tűnik, hogy a kanadaiak egyharmada olyan filmeket néz a Netflixen keresztül, VPN, ahol a VPN is az IP cím amerikai. Egy másik cikket is olvastam, amelynek a forrására már nem emlékszem, mert az ember különböző linkeken keresztül jut el egy adott cikkhez, és utána nehéz felidézni, hogy hogy jutott el oda. De állítások szerint 20 millióan Kínában olyan filmeket néznek, amelyeket VPN-en keresztül nézik, és a szolgáltatók azt mondják, nem, ez, ez lehetetlenség, hiszen a fogyasztóink mind az Egyesült Államokban találhatóak, nem Kínában, de milyen könnyű a VPN használata, hogy hozzáférhessünk különböző digitális tartalmakhoz. A geoblocking tehát igazából nem technikai szempontból jelent problémát, de tudom, hogy az emberek becsületesek, ha fogyasztanak, készek fizetni érte. De jelenleg nem fogadjuk el a pénzüket, ezzel a rendszer nem működik. Tudom, hogy a A Spotify esetében volt egy ausztrál példa. Az illegális, amikor ennek a használata növekedett, akkor az illegális torrent letöltések száma csökkent. Tehát a korreláció a jogszerű letöltés és a jogtalan letöltés között fennáll. Tudunk, tudjuk, hogy kalózkodni ingyen lehet, nem kell ezért fizetni, de ha a szolgáltatók jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, nagyobb sebességgel, akkor az emberek készek ezt megfizetni. És megint csak azt mondhatom, hogy én is szeretném támogatni az alkotókat, szeretnék én is hozzájárulni ahhoz, hogy jobban keressenek, és jobb megélhetésre tegyenek szert. A jogszabályok végrehajtására is oda kell figyelnünk, ezt említették. Ez azt jelenti, hogy a, azt az elvet követjük, amely alapján nyomon követjük a pénz áramlását. Vannak vállalatok, amelyek különböző applikációkat használnak, és illegális hozzáférés által töltik le a digitális tartalmakat. Ezeket a szereplőket is szem előtt kell tartanunk. Ismételten tehát a célom az, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amely mindenki számára előnyös. Az szellemi tulajdonjogot kívánjuk védeni, ugyanakkor biztosítani akarjuk a digitális tartalmakhoz való határon átnyúló hozzáférést, és ezen tartalmak hordozhatóságát, mert az állampolgárok ezt megérdemlik. Ami az én személyes véleményem, az az, hogy ezt a javaslatot újból elő kell terjesztenünk. Ez 2004 és 2008 között már terítéken volt, elég magas szinten szabtuk meg ezt a küszöböt. Az én javaslatom 100 ezer eurós küszöb lenne, főleg az Egyesült Királyságban, ahol már elég magas szinten van a küszöb, 81 ezer font. A vállalkozóktól panaszokat hallunk, hiszen túl sok a bürokratikus teher, amely rájuk nehezedik, meg kell hallgatnunk tehát őket is. Az Európai Bizottság javaslatát eh, tudják, hogy a tagállamok eh, elvetették. Reméljük, hogy ezúttal a tagállamok ezt a javaslatot komolyabban veszik majd. Ami az ágazatot, illetve a eh, standardizációt illeti, szeretnék ismét kitérni erre, valamint az interoperabilitásra is. Ezek az eszközök minden bizonyal segítik majd az európai part, hogy digitálissá váljon. Emlékezünk még a 2G-s mobil hálózatokra az Európai Unióban. De sajnálata kell mondjam, hogy a negyedik generáció tekintetében le vagyunk maradva, ugyanis bizonyos tagállamokban ez még nem vált valósággá. Hamarosan újabb szabványok érkeznek, az ötödik generációs szabványok, és reméljük, hogy ezt a szabványosítást folytathatjuk újabb javaslatokkal, és reméljük, hogy felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot, mint a 3G és a 4G esetében. sokkal többet kell az adatokról is beszélnünk, amikor az adatalapú gazdaságról beszélünk. Beszélnünk kell arról is, hogy ki birtokolja az adatokat. Amikor adatokról beszélünk, most főleg az adatvédelem áll a figyelem középpontjában, ugyanakkor beszélnünk kell az adatokról, és úgy kell kezelnünk az adatokat, mint egy értékes forrást, egyfajta terméket, árut, ami a startupokat illeti, valóban a startupok nagyon sok munkahelyet létesítenek az Európai Unióban. Ezek azok a vállalatok, amelyek a legrugalmasabbak olyan személyekről van szó, akik gyorsan reagálnak a különböző új lehetőségekre, és valóban egy vállalkozásbarát környezetet kell teremtenünk, amely a startupok érdekeit szolgálja. A startupok ahhoz, hogy fejlődjenek, gyakran el kell hagyják az Európai Uniót, és az Egyesült Államokba helyezik át a munkájukat, miért nem vagyunk képesek ezt az agyelszívást feltartóztatni, és itt tartani az EU-ban ezen vállalatokat. Egy vállalkozásbarát környezetre van szükség, és meggyőződésem, hogy a digitális belső piac megteremtése különleges módon támogatja majd a startupokat, hogy itt fejlődhessenek tovább az Európai Unióban, és a KKV-ink is élvezhetik majd a digitális belső piac előnyeit az Európai Unióban. De amikor a digitális belső piacról beszélünk Európában, ez nem jelent egyet a protekcionizmussal. A digitális belső piacot mindenki számára kívánjuk megteremteni, az állampolgárok, a vállalkozások számára, harmadik országbeli vállalkozások számára is. Ami pedig a hordozhatóságot illeti, Nem szeretném ezt a területiség elvre épülő rendszert tönkretenni, ugyanakkor nem vagyok hajlandó ezt egy kizárólagos elfként sem kezelni. Ugyanis ha így folytatjuk, akkor a tartalmak hordozhatósága, vagy az adatokhoz, a tartalmakhoz való határon átnyúló hozzáférés értelmét veszti tehát eh, a határokon átnyúló hozzáférést biztosítanunk kell, és a digitális tartalmak átvihetőségét is a polgárok számára. Egy másik kérdés eh, arra vonatkozott, hogy hiszek-e abban, hogy a tagállamok készek módosítani a jelenleg hatályos eh, jogszabályokon. Igen, és több ér szól a jelenlegi szabályok módosítása mellett. Önök nálam jobban tudják, hogy különböző európai parlamenti elemzések alapján a digitális tartalmak 340 milliárd eurót tesznek ki évente, és egyértelmű, hogy nem csak pénzről beszélek, hanem alapvető jogokról is. Vagyis a geoblocking használata és az ezáltal való diszkrimináció a 21. században így diszkriminálni az Európai Unióban az állampolgárokat elfogadhatatlan. Az áfa rendszerre vonatkozott egy másik kérdés, és hogy tervezzük ennek a rendszernek a megváltoztatását. Mindig, amikor adózásról van szó, Pierre Muscovici biztos az illetékes. Tudják, hogy a biztosok szorosan együttműködnek egymással, ugyanakkor egyértelműen döntöttünk arról, hogy ha például a képességekről beszélünk, akkor egy holisztikus megközelítést fogunk követni, és nem fogjuk elkülöníteni egymástól a digitális és nem digitális képességeket. Marian Tyson lesz az, aki erre vonatkozó stratégiát majd ismerteti. Az a tervünk, hogy folytassuk az együttműködést a digitális bajnokokkal. Volt már egyeztetés velük, az én mandátumom alatt is történt már ilyen egyeztetés. Szorosan együttműködöm az érintett tagállamokkal is. Ami pedig a hatásértékelést, illetve a nyilvános konzultációt illeti, ez eh, elkerülhetetlen. Itt ülök az elnökasszony mellett, aki, akinek eh, feladata a fogyasztók védelme és a jobb eh, jogalkotás megvalósítása, azt hiszem kétségem sem férhet ahhoz, hogy kövessük ezen elveket. Meg sem fordult a fejemben, hogy a hatásértékelést, illetve a nyilvános konzultációt megkerüljük. Ami pedig az adatbányászatot illeti, a helyzet eléggé eltérő, ha összevetjük a tagállamokat. Az Egyesült Királyságban például a kutatók hozzáférnek ezen innovatív eszközökhöz, és a nagy adatokkal dolgozhatnak, ezek rendelkezésükre állnak bizonyos tagállamokban, a kutatók hozzáférnek ilyen adatokhoz, más esetekben azonban sajnos azt kell mondjam, hogy a helyzet más. Ezért lehetővé kell tennünk a kutatóink számára, hogy a jelentős adatokhoz hozzáférjenek. Hiszen tudják, hogy a gyenge adatok alapján mindenféle korrelációt lehet találni. És gyakran az adatbányászat nagyon előnyös megoldásokat tud felmutatni napjainkban. Azt hiszem, hogy az összes kérdésre kitértem. Köszönöm szépen. Négyen jelentkeztek még. Eva Panova, Kristel Saldemosa. Krisztel Saldemosa a következő. Nekem majd el kell mennem, mert hát ugye digitálisan nem tudok elektronikus lányakkal hazamenni, hanem csak fizikailag. Ezért következőt kérem. Időnként megfeledkezünk a nagy sikerekről itt Európában. A top tíz leginkább digitalizált gazdaságából hat Európában található. Itt az európai gazdasági térségben sokszor beszéltünk ugye itt is az EU és a, az EGK közötti kapcsolatokról. Ezek ilyen egyszarúak, akik milliárd dolláros értékűek, 30 e ilyen Európában van, 60 valahány az USA-ban, és egy 62 éves feltaláló kitalált például egy olyan csipet, hogyha valaki elveszi a telefonját, akkor azt, azt jelzi a világ második legnagyobb chip előállítójává vált már időközben, tehát nem csak a fiatalok vállalkoznak lehet peer-to-peer -peer finanszírozási formákra is példát találni, úgyhogy hagyjuk már abba azt, hogy mindig azt mondjuk, hogy a vállalkozók semmire nem működik itt Európában. Nem, igenis vannak csempionok, vannak nagy sikereink itt Európában, és persze azt szeretnénk, hogy még több legyen. Kathleen. Köszönöm, Viki. A világ nagyon gyorsan változik. Hagyjunk mondjak még egy statisztikai adatot, hogy a, azt gondolnánk, hogy ha ugyanannyi mobiltelefon van, ahány ember, de most már egy milliárd mobiltelefont adtak el, és ezen belül is az okostelefonok eladási aránya radikálisan megnőtt. A, ezért a digitális belső stratégia elengedhetetlenül fontos adatokról, adatványászatról sok szó esett. Talán érdekes, hogy az Egyesült Királyság eh, megpróbálja eh, befolyásolni a többi eh, tagállamot is, hogy kövesse a mi példánkat. A szerzőjogokkal kapcsolatban, hát reális elvárás az, hogy legyen reform, szabványosítás, interoperabilitás, közbeszerzések, az e-governance, ez, ez mind, mind nagyon fontos. Az a kérdés, hogy a tagállamokat hogyan tudjuk meggyőzni arról, hogy legyenek kooperatívabbak, mind a 28 tagáram működjön jobban együtt. Nagyon örültem annak, amikor arról, arra utaltál, hogy Tyson biztos asszonynak mi lesz majd a feladata az e, számítástechnikai készségek kapcsán nagy a különbség mindig nők és férfiak között, ezt a, e, le kell küzdeni. Egy másik statisztikai adat. E, impor, a professzorok között, informatikai professzorok között csak 17% a nők aránya. Ezt meg kell változtatni. A nők számára is legyen elképzelhető az informatikai karrier. Ez olyan dolog, ami valóban kulcsfontosságú ahhoz, hogy sikeresek legyünk ezen a területen. És végezetül nagyon várjuk már a május 6-i bizottsági hivatkozási javaslatot, és egyébként mi is 6, május 6-án fogunk szavazni. Nagyon is határozott kemény nők vannak ebben a szakbizottságban. Azt hiszem, hogy ma elég kiegyensúlyozottak vagyunk, nemek szerint. A Szofiában járt nemrég az alelnök úr, volt egy e-government kerekasztal, kormányzati résztvevőkkel, maga a miniszterelnök is ott volt, több miniszter, és én voltam az egyetlen nő, aki részt vett a vitában. Most mi is, itt Brüsszelben is gyakran ilyen arányokat tapasztalom, de az IMCO egy kivétel, nagyon kiegyensúlyozott a férfiak és nők aránya. Köszönöm, hogy itt volt, hogy ma, és azt is köszönöm, hogy eljött Szófiába. Ahogyan ő is mondta, megígérte nekünk, hogy szorosan fog együttműködni a parlamenttel, és nagyon nagyra értékeljük azt a lehetőséget, hogyha beszélgetni tudunk önnel. Néhány nappal ezelőtti konferencián azt hiszem a bizottság, a parlament és a nemzeti hatóságok, a kormányzat képviselői is azt mondták, hogyha be akarjuk teljesíteni a digitális belső fiacot, akkor egy egyszerűbb és felhasználó barát eh, adminisztrációra van szükség. Eh, ezzel kapcsolatban eddig még nem tettek fel a kollégák kérdéseket. Vegyük először az elektronikus készségek kérdését ahhoz, hogy a vállalatok és a fogyasztók az elektronikus közszolgáltatásokat használni tudják az egészségügyi oktatás területén, erősíteni kell az informatikai készségeket. Az IKT-t e azt hiszem, hogy az oktatási képzési programokban mindenhol oktatni kell. Emellett nem csak a szolgáltatások, hanem általában a digitális gazdaság magasan képzett munkavállalókat igényel, informatikai tudással rendelkezőket. Május 6-i javaslatban lesznek majd olyan eszközök, amelyekkel már egész kis gyerekkortól kezdve akarják a gyerekek informatikai képzését erősíteni. Azután az online közszolgáltatások kérdése. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy erősödjön a bizalom, az emberek vállalatok digitális gazdaságba vetett bizalma. Az, hogyha több lesz az elektronikus közszolgáltatás, most ezek elveszik a hozzáadott értéküket akkor, hogyha az emberek valamiatt tartanak, és nem használják őket. És ugyanilyen logika mentén ugyanezt mondhatjuk el az elektronikus kereskedelemről is, és hogy ezeket mennyire használjuk. A digitális belső piaci stratégia hogyan tudja erősíteni az embereknek, a vállalatoknak a digitális gazdaságba vetett bizalmát? Ez a kérdésem, mert naponta teszik fel nekem fogyasztók ezt a kérdést. Krisztus Áldemóze. Nagyon köszönöm. Dánul fogok ma beszélni, felszólalni. Biztos úr. Köszönöm, hogy itt volt, eljött, és nagy örömmel hallgattam a prezentációját. Sokat hallottunk már a digitális belső piacról. Hát közben mégis angolul beszéltem. Pedig bejelentettem, hogy dánul fogok, aztán mégis angolul beszéltem. Na most, most tényleg váltok a dánra. Biztos úr, nagyon köszönöm a prezentációját, és mm, nagyon örömmel hallgattam őt, és nagyon örömmel bizakodva várom majd a javaslatokat is egyetértek eh, maximálisan, amit elmondott a digitális belső piacról és annak az értékeiről. De hát sokszor, ahogyan tudjuk, az ördög éppen a részletekben rejlik. a kezdeném, mielőtt a kérdésemet feltenném, hogy egyetértek azzal, azzal, amit mondott a eh, geoblocking, a földrajzi blokkolása kapcsolatban, mondott. Egy konkrét kérdésem arra vonatkozik, hogy Vajon elgondolkozott-e azon, hogy mindenek milyen hatása lehet Európában a kulturális sokszínűségre? Ugye kulturális, nyelvi szempontból nagyon sokszínűek vagyunk. És hogyha most csak egy példát említünk, amit ön is említett, a Netflix példáját, Nos, ezzel kapcsolatban ugye az remek, hogy fel lehet használni, vagy nézni lehet az amerikai IP címmel és rendelkező műsorokat, de azért gondolunk kell a nyelvi és a kulturális sokszínűség elvesztésének a veszélyére is. a fiatalok előszeretettel eh, nézik az amerikai filmeket. Eh, mondjuk eh, jó, ha ilyen esetekben de legalább mondjuk Dán feliratozás van. Ön gondolkodik azon, hogy mi lesz a kulturális nyelvi sokszínűséggel? Mert persze ezek pozitív dolgok, de azért azzal is foglalkoznunk kell, hogy ez mit jelent majd az európai kultúra számára, és hogy biztosítanunk kell a sokszínűséget. Thank you very much, Chair. Mr. President, I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azzal, hogy mindenki tartson ki amellett, amit mond, tartsa be a szavát, és nagyon örülök annak, hogy tényleg ilyen rendszeresen ellátogat ön az Európai Parlamentbe, és konkrétan a mi szakbizottságunkhoz. Több kérdésre is szeretnék kitérni a digitális belső piaci stratégiával kapcsolatban, amit már nagyon várunk. Harmonizált EU szabályok a, a digitális tartalmakra, a személyekhez köthető digitális tartalmakra nézve, ezt is említette. Most ön melyik jogszabály típust részesít, részesíti előnyben a rendeletet vagy az irányelvet? Többször említette emellett azt, hogy például a csomagszolgáltatók, csomagküldő szolgáltatások. Itt én a fogyasztóktól és a vállalatoktól is azt hallom, hogy itt so, so, sokkal nagyobb komolyabb jogszabályalkotásra lenne szükség, amelynek a segítségével biztosítani lehet a magas színvonalú, jó minőségű, határon átnyúló csomagküldő szolgáltatások működését. Ugye a posták esetében minden országban a saját nemzeti postának domináns helyzete van, és nem mindig a leginnovatív intézmények, a posták nem igazából nyitottak az innovációkra, és nem mindig a leghatékonyabban működő vállalkozások. Kérdezem, hogy esetleg vizsgálják azt, hogy a postai szolgáltatásokra van-e valami hatékonyabb alternatíva az elektronikus kereskedelmet használó vevők számára. Az ilyen vevőknek nincs mindig arra szüksége, hogy a házig, házhoz szállítsák nekik a megvásárolt terméket a nap 24 órájában vagy pár nap alatt. Sokkal innovatív megoldás például a benzinkutaknál vagy üzletekben működő helyek, ahol át lehet venni a csomagokat vagy küldeményeket vizsgálják azt, hogy mik eh, a legnagyobb akadályai annak, hogy ezek az új, innovatív eh, megoldások eh, megjelenjenek a piacon. Mert szükség van ezekre az innovatív megoldásokra. Az Audi Art kérdésről hallottunk egy kitűnő előadást, hogy milyen fejlődés van itt a platforma kapcsán. Ezt nagyon örömmel hallgattam, és jó lenne, hogyha ez jövőbe jövőbe már tényleg kész lenne. Ugyanilyen fejlődésre lenne szükség másütt is. Aztán itt van a sharing economy kérdése. Én attól tartok, hogyha nem leszünk vezetők, nem járunk az élen mi, az Európai Unió, akkor ezzel azt fogjuk kockáztatni, hogy a tagállamok majd egy széttöredezett jogi környezetet hoznak létre, és teljesen eltérő nemzeti jogszabályok születnek majd meg. Nagyon ritka alkalom ez a mai itt. A vállalatok hozzá EU intézményekhez fordulnak, és kérik tőlünk a szabályozást, hogy szabályozzunk, alkossunk szabályokat. Hát ez elég ritkán szokott előfordulni. Kérdezem, hogy a bizottság tervezi azt, hogy bármit tesz ez ügyben, lesz az május 6-án meg egy uniós stratégiában erről valami. Köszönöm, hogy eljött múlt héten hozzánk a munkacsoportba is, és ott meghallgatta az érintettek, a szereplők aggájait. Elhangzott már, hogy nagyon innovatív cégek vagy személyek gyakran elmennek az Egyesült Államokba, mert ott méretgazdaságosság nyilván nagyobb. Említette gyakran a fragmentálódás szót, de hát valóban ez az, amire koncentrálnunk kellene. Én is osztom azt, hogy itt az ön holisztikus megközelítését, ez a holisztikus, ez egy nagy divat szóvá vált, de hogyha holisztikus megközelítésre van szükségünk, a digitális belső stratégia ki kell, hogy ter, terjedjen a távközlési belső piacra. Roaming, adatroaming, hát ez is a Telekom része a távközlési belső piac része. Tehát szerintem a stratégiának erre is ki kell terjednie. És végül a digitális belső piaci munkacsoport alelnöke vagyok, és körülök annak, hogy sokan aktívan részt vesznek az üléseinken. Azt tervezem, hogy szervezünk egy konkrét vitát majd az ön szolgálatával, munkatársaival, mert ez nagyon érdekli a kollégákat, majd miután a kollégium elfogadta a digitális belső piaci stratégiát. És nagyon hálás lennék, hogyha meg tudnám mondani, hogy az ön DJ-n kik azok az igazgatók, akikkel konkrét fejezeteket eh, gondoznak, és akikkel a stratégia különböző részeit megvitathatnánk, akik eljönnének hozzánk. Eh, a jövő eh, következő ülés valószínűleg május 13-án lesz, tehát ennek az említett munkacsoportnak a következő ülése. Az önhöz tartozó egységekkel, hogyha szorosan együtt működünk, az sok munkát fog jelenteni, de nagyon hasznos is lesz, mert a következő öt évben az európai digitális piacot akarjuk ugye pozitívan fejleszteni, ezért szeretnék együttműködni, nem csak önnel személyesen, hanem az önös tartozó szolgálatokkal annak érdekében, hogy kis nyomást tudjunk kifejteni a tanácsra is, hogy ne gátolják meg a tagállamok azt, hogy legyen előrelépés az Európai Unióban. Köszönöm szépen, biztos úr kérem, válaszoljon. Köszönöm a kérdéseket. Az elektronikus közbeszerzéssel kezdeném, és őt egy kérdés az interoperabilitásra vonatkozóan is. Az elektronikus közbeszerzésre mondanék egy konkrét példát. Portugália. Portugáliában ez nagyon fejlett. És tudjuk, hogy a jelenlegi prognózis szerint hogyha az elektronikus közbeszerzést sikerülne alkalmazni az egész EU-ban, akkor ez mint egy évi 50 milliárd eurós megtakarítást jelentene. Ez hatalmas összeg. Az Európai Unió a polgárok számára, tehát ez nagyon hasznos lenne. De néhány konkrét vállalat számára, ez bukta lenne, vesztenének, mert a e, piacukat nem tudnák annyira védeni. Tudjuk, az Európai Unió ugye a belső piacról szól, nincsenek belső határok, és nem a protekcionizmusról szól a történet. Úgyhogy én az elektronikus közbeszerzés ügyét szeretném előre vinni, és támogatom azt is, hogy valóban innovatív e-government eszközök is elterjedjenek az egész Európai Unióban. Következő pont vagy kérdés a nők aránya az IKT-ban, informatikában. Ez tényleg probléma, ugyanis Ma az IKT ágazat munkahelyi közül csak 20%-ot töltenek be nők. Miért? Kérdezhetjük. Ugye beszélünk arról, hogy eltérőek a hagyományok, de hát milyen tradíciókról beszélünk, akkor amikor digitális kérdésekről, az IKT-ről, információs kommunikációs technológiáról van szó, nem beszélhetünk generációkról, eltérő hagyományokról, hogy az előző nemzedék eh, mit eh, tudott, mit nem. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel nagyon behatóan kell foglalkoznunk, meg győződve arról, hogy a nők eh, még hatékonyabban tudnak dolgozni ebben az ágazatban, mint a férfiak. A bizalom. Illetve nem, még előbb május 6-a. Nagyon sokszor elhangzott, eh, már a mai ülés előtt is eh, javaslatot tettünk, eh, kidolgoztuk a javaslatokat, és azt mondtuk, hogy május 6-án fogjuk megismertetni a digitális belső stratégiát. Marianne Tyson biztos fogja kidolgozni a holisztikus készségekre vonatkozó stratégiát. Egyetértek azzal, hogy az iskolákban, a tantervekben már nagyon korán el kell kezdeni az informatikai oktatást, mert hogyha valakiben nem alakulnak ki ezek a készségek korán ebben az ágazatban, az nagyon-nagyon kedvezőtlen. Tudjuk, hogy az informatika kommunikációs technológia területén sok sokan, sok munkahely ettől függ. Ma például 1,8 millió állást találunk ebben az igaz, a mi abban az ahol ágazatban, ami csak az internetes kamerásokkal foglalkozik, de ez a szám fel fog ugrani 4,5 millióra, nem egyik napról a másikra, de néhány év alatt. Kulturális sokszínűség, erről, erről tett fel kérdést a Dán képviselő, azt mondja, én imádom a Dán filmeket, tényleg. És Észtországban, a közszolgálati televízióban láttam Dán filmeket, ezek nagyon népszerűek nálunk. És tudom, hogy még több, sok nagyon jó film készül Dániában. De ki dönti el, hogy milyen filmeket eh, vásárolunk meg, eh, vagy TV csatornák, miket vásárolnak meg. Eh, kinél van a megoldás? Ugye én azt azt mondom, hogy a digitális tartalomhoz való hozzáférés biztosítani kell határon átnyúlani. Hajlandók lennék ezt megfizetni, mert élvezem ezeket a tartalmakat. És ez a kulturális sokszínűség, hogyha az emberek tényleg hozzáférnek ezekhez a mesterművekhez. A közelmúltban találkoztam a német filmarchívum vezetőjével, és az ő véleménye szerint sok száz nagyon-nagyon jó film, már digitalizált film létezik, de a forgalmazók egyszerűen nem érdeklődnek ezek iránt. Általában a területiség elve alapján döntik el az engedélyeket, itt Belgiumban is, mert sokszor nincs gazdasági érdek, hogy ilyen nem amerikai filmeket forgalomba hozzanak. Ugye, ha 10 millióan vannak mondjuk azok, akik szeretnék, akik élveznék ezeket a filmeket, hát ők nem egy országban élnek, hanem sok-sok országban. Ezért mi a megoldás? Hogyha hozzáférés biztosítunk határ átnyúlóan, eh, hogyha elfogadjuk azt, hogy ők fizetnének ezekért a szolgáltatásokért. Ez az én javaslatom. És ilyen javaslatokkal én azt támogatom, hogy eh, legyenek eh, jobb filmek, és támogatom az Európai Unióban a kulturális sokszínűséget. Amennyire én tudom, ezek a nagy globális szerep szereplők, a global playerek egyszerre akarnak foglalkozni a 28 országgal. De a mi saját forgalmazóink sokkal nehezebb helyzetben vannak. Ők nem tudják eladni a saját gyártású termékeiket, hogyha 28 különböző szabályozó rendszerrel kell szembesülniük. Ez egy igazi akadály és probléma amikor arról beszélünk, hogy meg akarjuk védeni a kulturális sokszínűséget, vagy ezt ú, biztosítani akarjuk, hogy tovább éljen az Unióban. Rosa Thun rákérdezett arra, hogy irányel vagy rendelet legyen a jogi instrumentum típusa. Erre most nem vagyok hajlandó így válaszolni. Dolgozunk ezen, és szeretnék majd javaslatot tenni a jogalkotási jogalkotásra is, illetve nem jogalkotási instrumokra is a következő két évben, és majd, ha ez után fogjuk eldönteni, hogy milyen jogszabálytípust alkalmazzunk hatásvizsgálatokra, hatástanulmányokra van szükség, aztán jön a e, konzultáció. Most még túl korai lenne megmondani azt, hogy konkrétan milyen e, jogszabálytípust e, alkalmazunk majd, hogy irányelvet, vagy egy új irányelvet javaslunk -e majd. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma még nem tudom megmondani postai szolgáltatások, postai küldemények szállítása. Nos, a csomag küldés magas ára az egyik akadály annak, hogy jobban elterjedjen az elektronikus kereskedelem Európában. Ahogyan tudjuk, a csomagküldés ára árának az alapja a költség. De tulajdonképpen nagyon nehéz megérteni, hogy mi az igazi kapcsolat a tényleges költségek és aztán az árak között. Általában azt gondoljuk, hogy a csomagküldés árának az alapja az utolsó pár kilométer ára, mert eznek a legmagasabb általában a költsége. De a valóságban, ha például Lengyelország esetét vesszük, el, feladni, elküldeni egy csomagot Belgiumtól, ból Lengyelországban, mondjuk egy két kilós csomagról beszélek, 26 euró. Lengyelországból Belgiumba küldeni azt, ugyanezt a csomagot 14 vagy 13 euró. Hát Lengyelországban a munkaerő költsége sokkal alacsonyabb, mint Belgiumban. Belgiumban sokkal drágább a munkaerő. De az, hogy egy olyan országból, ahol alacsony a munkabér, abból az országból elküldünk egy magas munkabéri országba egy csomagot, hát nyilván, hogy akkor ennek az ára sokkal alacsonyabb lesz, mint fordítva. Kérdés az, hogy miért? Még egyszer visszatérve Dániára és Svédországra. Nagyon nehéz megérteni, azt, hogyha egy országból elküldünk valamit egy másik országba, akkor az 26 euró, visszafelé pedig ugyanez 13 euró. Times 42 years. I'm talking about Malmö and Copenhagen. Malmöről és Kopenhágáról beszélek, erről a relációról. Szinte egymás mellett van ez a két város, nem olyan nagy a távolság közöttük. Én személy szerint amikor beköltöztem az új lakásomba, és kétszer négy méteres szőnyeget rendeltem Németországból, és 8 eurót fizettem a, a szállításért. Kétszer négy méter! Gondoljanak bele! Hát ez teljesen más, mint egy kis két kilós csomag Kopenhágából Malmöbe. Úgyhogy egy kicsit láthat, átláthatóság, nagyobb átláthatóságot szeretnék. Most nem akarom elkezdeni az árakat szabályozni, ezt a csatát nem akarom elkezdeni, de tudni szeretném, hogy mire alapulnak ezek az árak. Ami az egyetemes szolgáltatási kötelezettség irányelvét illeti, én nem gondolom, hogy az Európai Parlament szeretné újra nyitni az egyetemes szolgáltatások csomagját, de tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban még nagyon fontos tárgyalások állnak előttünk, mert itt 15-20 százalékos változásról van szó, nagyon gyors változásról. Múlt héten a nemzeti postai szolgáltatások témájában volt egy találkozó, és ők nagyon optimisták, és azt mondják, hogy ezek a csomagok, ezek kompenzálják a 15-20%-os levélforgalombeli csökkenést. Úgyhogy ezt kell, hogy mondjam, hogy a postai szolgáltatások elég jó szolgáltatók, elég jó munkát végeztek. Panaszkodtak az emberek az átláthatóság hiányával kapcsolatban, a visszakövethetőség vagy a postai küldemények követhetőségével kapcsolatban. Most már a tagállamok többségében létezik a track and trace rendszer, tehát a követhetőség, és ez lehetővé teszi azt is, hogy megértsük, hogy ezek a csomagok éppen most hol vannak, és lássuk, hogy nem mindig vannak ott, ahol lenniük kellene. Én nagyon hálás vagyok ezért az új szolgáltatásért. Egyetlen nem hibáztatom a postai szolgáltatókat, nagyon nehéz feladatot végeznek, és jól csinálják a munkájukat. ami a rendek, rendeleteket illeti, néha jobb, hogyha nem szabályozunk, nem fogadunk el rendeletet. Hogyha nem kell beavatkozni, akkor nem kell rendeletet sem elfogadni. Vannak bizonyos általános problémák, rendszer szintű problémák, ott viszont fel kell lépnünk. Az internetet nyitott, nyitva kell hagynunk az innováció előtt is. Ha túl szabályozunk, azzal az innovációt tönkretesszük. Nagyon óvatosnak kell lennünk a szabályozásokkal kapcsolatban, hogyha, való, hogyha, hogyha szabályozunk, akkor mm, elengedhetetlen, hogy erre szükséglet is legyen. Ami a barangolást illeti, nyilván mindenki ismeri a ezzel kapcsolatos véleményemet a roaming keresőkkel kapcsolatban. Én mindenkit arra ösztönzök, hogy tartsa be a, az ígéreteit. A legutóbbi e, választások során minden párt megígérte, hogy csökkenteni fogják ezeket a költségeket, a roaming költségeket, úgyhogy most itt az ideje, hogy be is tartsuk ezeket az ígéreteket. Nyilván tudják, hogy ez a javaslat, amelyet a lett elnökség benyújtott, ez mindenképpen jó volt, és meg tudtuk kezdeni a három oldalú egyeztetést a parlament, a bizottság és a tagállamok között. Ami a barangolási extra díjakat illeti, nagyon messze vagyunk még a kielégítő megoldástól. Az 5 plusz 5 plusz 5, ezt nem, kell, nem ezt kell elfogadnunk. Megígértük, megígértük a választóknak, hogy a barangolási extra díjakat megszüntetjük, és ezt be kell tartanunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a biztos úrnak, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen sok időt szánt ránk. So, and I, I'm, I'm ready to be here once again, if you will invite. Bármikor szívesen jövök, amikor csak meghívna. Hamarosan újra meghívjuk a biztos urat. Talán, talán ne jövő pénteken. Köszönjük szépen az idejét és a válaszait. Most rátérünk a következő napi rendi pontra, költségvetés. A jelentéstevőnk itt van, ez fantasztikus. Most véleménycserére kerül sor. Fernández úr itt van, ez is fantasztikus. Én eh, eh, Kárpát Ildikó is itt van. Ki szeretne kezdeni? Fernández úr kezdi? Jó, hát ez fantasztikus. Akkor meg is adom a szót. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Ami az iránymutatásokat illeti, a parlamenti iránymutatásokat eh, illeti, költségvetési iránymutatásokat, ezeket elfogadtuk a plenárison. Nem vagyok eh, eh, szakértője az önök szakbizottsági témáinak. Inkább azért jöttem, hogy meghallgassam az önök prioritásait, mit gondolnak, mit kellene belefoglalni a 2016-os költségvetésbe. A prioritások a, a 3E, Eh, angolul eh, legalábbis. A vállalkozás, a, a vállalkozó kedv és a foglalkoztatás. Ehhez megfelelő, különleges vízióra van szükség azokat a programokat tekintve, amely programok hozzájárulnak ezen célok eh, eléréséhez. Például az 1A fejezetben az Erasmus Plus, a Horizont 2020, a foglalkoztatási kezdeményezés, a fiatalokra vonatkozó foglalkoztatási kezdeményezés, ezek azok a prioritások, amelyeket megvédünk, amelyek mellett kiállunk, a belső szolidaritás, a kohézió, és a külső szolidaritás a másik oldalon, ezt sem felejthetjük el, nem felejthetjük el azt, hogy mi történik Európa körül, és nem felejthetjük el, hogy milyen szerepet kell Európának játszani. Ami az külső szolidaritást illeti, ez a négyes fejezet, ebben van a humanitárius segítségnyújtás, illetve a biztonság kérdése, amely összekapcsolódik ezzel a kés, két említett eh, eh, prioritással. Ami a kifizetéseket illeti, 2015-ben eh, lezárulnak bizonyos programok, és a tanácsnak tiszteletben kell tartania eh, ezeket a kompromisszumokat, e, ami ezt a szakbizottságot illeti, Hadd beszéljek az ütemtervről. Május 27-én a bizottság benyújtja a költségvetés tervezetét. Van itt egy fontos dolog, ami a biztos bizottság számára és az önök szakbizottsága számára is nagyon fontos. Ezek az előkészítő intézkedések és a kísérleti projektek. Július 4-ig kell benyújtani az új kísérleti eh, eh, projekteket, és az előkészítő intézkedéseket. Június 17-én kell elfogadni a jelentéseket és a véleményeket, szeptember 3-án a, a költségvetési módosítások benyújtásának a határideje, és szeptember közepén pedig el kell fogadni a költségvetés tervezetet. Szeptember 29 én a költségvetésben szavazunk, 20, október 28-án plenárison lesz szavazás, és ezután kerül sor október 29 és november 18-a között a további megvitatásra. Most itt a kísérleti projektekre szeretnék koncentrálni. Itt három projektről van szó, illetve egy, illetve két kísérleti tervről és egy előkészítő intézkedésről. ami ezt a szakbizottságot illeti, itt a vám de, intézkedésről van szó, amely a 2014-es költségvetéshez képest növekedett az erre szánt összeg, és 2016-ra egy további növekedést tervezünk ezzel kapcsolatban. Ez a éves pénzügyi kerethez kapcsolódik azonban, mert az Európai Bizottsági Költségvetési Tervezetet május 27-én nyújtja be a bizottság. Ami a fogyasztói programot illeti, ez a hármas fejezetbe tartozik, ez a program, ez is ebben is növekedésre kerül sor 2015-ben 2014-hez képest. Ez 0,6 millió eurót jelent, és 2016-ra pedig további növekedés várható a éves pénzügyi keret keretén belül. Nos, én ezeket az információkat akarom átadni önöknek, és most meg szeretném hallgatni az önök prioritásait, tudva mindazt, hogy amit a szakbizottság kíván, igyekszünk elfogadtatni. Az új költségvetés nagyobb lesz, mint az előző, de ez mégis korlátozott költségvetés, a GNI kb. 1%-ára kell koncentrálnunk, vagy korlátozni magunkat, Úgyhogy ezek azok a korlátok, amelyeket be kell tartanunk a többéves pénzügyi keret keretében. Ennyit szerettem volna elmondani, és én igyekszem a lehető legjobb költségvetési tervezetet összeállítani, és ehhez figyelembe venni az önök elképzeléseit. Very much. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogy itt van, és hogy elmondta nekünk a, a prioritásokat, ezt a három et a pilóta, a kísérleti projekt tavaly az felálkozásra koncentrált, most megadom a szót, ami jelentéstevő. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Fernández úr. I would like to speak in Hungary. Magyarul fogok beszélni. Először is meg szeretném köszönni Fernández úrnak, hogy eljött hozzánk és elmondta azokat a főbb szempontokat, amelyek egy részét már ismerjük is, hiszen, ahogy ő is mondta, az elmúlt plenárison szavaztunk a guideline-ról, és szavaztunk arról, hogy mi az általános iránymutatása a jelentésnek, milyen struktúrában jelenik meg. Ezért engedje meg, képviselő úr, hogy először ehhez a szerkezethez szóljak hozzá és rögtön el is mondjam hogy eh, Imko tagként nagyon hiányzik egy rész nekem ebből a struktúrából jelesül a belső piac. Eh, én látom, hogy most minden a beruházási tervre fókuszál. Látom, hogy minden eh, bizottságban a beruházási terv a fő irány de arra szeretném kérni, hogy ne feledkezzünk el olyan fontos témákról sem, amik stabilan biztosítják azt, hogy az Európai Unió gazdasági növekedése az biztosított legyen, és ahogy ön is említette, a fogyasztóügyi politikára fókuszálva ki tudjunk teljesedni, és ez nem más, mint a belső piac. Tehát ez a rész, ez a e, szempontrendszer, ez nagyon fontos számunkra, minden itt ülő tag számára, annál is inkább, mert maga az egységes piac egy kulcsfontosságú és elsőbséget élvező szakpolitikai terület, nem csak számunkra, hanem mindannyiunk számunk, számára is, és így is kell, hogy maradjon a gazdasági növekedés szempontjából. Ehhez azonban az kell, hogy megfelelő költségvetési kerettel rendelkező erős és integrált e, e, egységes piac e, kialakítása meg tudjon történni. És most rátérnék a prioritásokra, amire ön is célzott. Az egyik fontos prioritásunk természetesen a fogyasztóügyi politika, ami egyébként az EU-nak is az egyik fő prioritása, úgy gondoljuk, hogy megfelelő forrásokkal kell, hogy rendelkezzen. Örülünk, hogy a következő költségvetésben ez növekvő forrás jelent. Meggyőződésünk, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely biztosítja azt, hogy a fogyasztói bizalom az nőjön, és a fogyasztók biztonsága pedig egyértelműen javuljon azt szeretnénk következő prioritásként, hogy megfelelő pénzügyi eszköz álljon rendelkezésre, természetesen az intelligens és fenntartható növekedés érdekében a foglalkoztatottságnak a támogatására is. Nagyon jó lenne a következő prioritásként említem, hogyha a Vámunió működésének és a csalás elleni küzdelemnek a támogatásához is megfelelő források állnak rendelkezésre. A csalás elleni küzdelmet azért emeltem ki külön, mert nem biztos, hogy az ön által említett vám politika, vámügyi rész az erre is kiterjed. Ki szeretnék emelni egy olyan területet, ami minden évben visszatérő, azt gondolom, hogy most is eh, e tekintetben finanszírozási igényekkel, kell, hogy biztosított legyen. Ez a Single Market Fórumnak a, az eseménye. Aztán eh, szeretnék beszélni egy olyan platformról, ami szintén prioritás számunkra, és minden fogyasztó számára az Európai Unióban, ez az ODR, az online vitarendezési eh, platform. Erről már ma délelőtt volt szó a délelőtti bizottsági ülésen ez egy olyan többnyelvű eszköz, amely alkalmat teremt arra, hogy a vitarendezés sikeres legyen, és egyáltalán az egységes piacon a termékek és szolgáltatások vásárlása során felmerülő problémák megoldása rövid távon megtörténjen. Szeretnénk, hogyha erre keret is lenne. Elkészítettem a tervezetemet, amit a határidőre figyelemmel át is küldtünk már fordításra is. Ezt mi május elején fogjuk megvitatni a szakbizottságban, és természetesen ott történik meg ezen prioritásoknak a, a további részletezése. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you to our... Köszönöm szépen a jelentéstevenek. To any shadows or coordinators who would Rátérhetünk-e az árnyék jelentéstevőkre? Akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden. A költségvetéssel kapcsolatban ugyanaz a véleményünk általában. Mi nem fogjuk támogatni a kiadás növekedést és az új kísérleti projekteket, anélkül, kivéve akkor, hogyha egyértelműen be tudják mutatni, hogy ez tényleg szükséges, és hogyha megtakarításokat találunk a költségvetésben márhol. Nem akarjuk, hogy a pénzt csak úgy kiadjuk, kidobjuk az ablakon, ez az adófizetők pénzéről van szó. Hogyha tényleg egyértelmű az igény a kísérleti projektekre, akkor tudjuk támogatni, és hogyha ennek megfelelő összeget meg tudunk takarítani már máshol. A költségvetéssel az a helyzet, hogyha nem használjuk föl, akkor elveszítjük. Én ezt nem értettem meg tavalyi évig. Ez egy nagyon fontos, fontos pont, hogy van itt egy bizonyos összeg, persze visszatérhet rá. Igen, értem, értem. De hogyha minden többi szakbizottság sem fizeti ki, és a végén nem költik el ezt a pénzt, akkor nem költik el ezt a pénzt. Na jó, de hát akkor a pénzt visszakerül a tagállamokhoz, vagy máshova, és nem tesszük meg azokat az innovatív befektetések, amelyekre szükség lehet. Mégis én értem, amit ő mond a kísérleti projektekkel kapcsolatban, hogyha nem veszük komolyan a felelősségünket, közös, együttes érdekünk az, hogy ezek a, megvalósuljanak ezek a projektek. Jó, jó, jó. Ez, igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fernández urat köszöntöm és a javaslatát is. Hangsúlyozni szeretném, hogy amit a jelentéstevőnk elmondott, azzal egyetértek Nagyon fontos lenne azonban belátni, hogy a három E-t hangsúlyozza a főjelentéstevő, tehát a foglalkoztatás, a vállalkozó kedv és a vállalkozások. Hogyha az általános költségvetési jelentéstevő, nem is tudom, hogy mikor volt utoljára annyira egy hullámhosszon velünk, mint most, és ezt nagyon jónak tartom. Ami az előkészítő intézkedéseket illeti, és a kísérleti projekteket, ahogy ön is mondta, ne felejtsük el, hogy a jelenlegi költségvetésünkben ugye benne van a KKV-k támogatása, a digitális átállása. Ez egy jó példa arra, hogy hol tudunk valóban hozzáadott értéket adni. Nem hatalmas pénzről beszélünk, kis költségvetésekről beszélünk, kis posztokról, tételekről, ahol tényleg nagy különbséget lehet elérni. Ahogy Fernández úr is mondta, június 4-ig lehet javaslatokat benyújtani a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban, de hadd mondjam el már most, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban is be kell nyújtanunk javaslatokat. Fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, ezt hangsúlyozni kell, és ez számomra prioritás kell, hogy legyen 2016-ra is. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Szeretne még valaki hozzászólni? Itt eh, vizs, vizslató tekintettel nézlek körbe, hogy valakit látok-e, aki szeretne hozzászólni. Nem, a bizottság sem. A jelentéstövőnek van-e valami kiegészítése? Fernández úr, tessék, megadom a szót. Igen, szeretnék köszönetet mondani az itt elmondottakért. Hangsúlyozni szeretném, hogy már nagy munkát végzett a jelentéstevőasszony, fontos munkát, ez már nagyon előre haladt ez a munka. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unió költségvetése, a parlamenti még kisebb, de az Európai Unió költségvetése sem nagy, egy százaléka az európai GNI-nak. Tehát nagyjából az össztermék egy százaléka. Ez egy beruházásra koncentráló költségvetés. A költségvetés 94%-a beruházást célozza, és csak 6%-ot szánunk az igazgatási kiadásokra. Tehát egy olyan költségvetésről van szó, mert tényleg hozzáadott értéket képvisel. Sok tagállamban az innen kapott pénz a beruházások, közberuházások 50%-át teszi ki. Természetesen azt is tudjuk, hogy olyan költségvetésről van szó, amelynek a végrehajtása szívügyünk, és szeretnénk, hogyha jó célokra menne a pénz. Azt sem szabad elfelejteni, hogy még akkor is, hogyha az Európai Uniónak már 28 tagja van, és, és új illetékességei vannak, még emellett is megmaradt az össztermék 1%-ának szintjén a költségvetés. Mert fontos témákat vetettek itt föl, belső piaci témákat. Persze a költségvetés nagyban hozzájárul a belső piac kiteljesedéséhez. A Juncker tervnek is az egyik célkitűzése a a belső piac erősítése. Hogyha beruházásokról beszélünk, a digitális agenda, az energia, beruházás, ez a harmonizáció és ez megerősítés célját szolgálja a belső piacon. Az itt említett prioritásokkal egyetértek fogyasztóvédelem, ez, ez is összekapcsolódik a belső piac erősítésével. Néha elfelejtjük, hogy 500 millióan vagyunk itt, 500 millió fogyasztóról van szó. Aztán a Vámunió, amelynek a bevételének egy része, 15%-a, a költségvetésbe folyik. Ez nagyon fontos bevétel az Európai Unió számára. A csalás elleni harc ezen a szinten elengedhetetlen prioritás. Aztán a platformok, az online vitarendezési platform, ez nagyon fontos téma. A, itt most nem tudom, nem tudom megmondani, hogy konkrétan ez pénzben mennyit jelent, mennyi pénzt kap ez a platform, de már az előbb, ahogy beszéltem a vám kérdésről, a pénzügyi keretben 71,8 millió eurót tervezünk erre a vám e, témára, a másikra pedig a fogyasztó e, védelmi 25,9 millió. Most várjuk e, az Európai Bizottság javaslatát, majd látjuk azt is, hogy hogyan működik a két kísérleti projekt és az előkészítő intézkedés, amelyek most éppen folyamatban vannak, vagy tervezése folyamatban van. Köszönöm szépen a tájékoztatást, köszönöm szépen a segítségüket, a megnevezett prioritásokat, amelyek teljesen egybecsengenek azokkal a prioritásokkal, amelyeket én is védelmezek, és amelyek mellett kiállok. Remélem, hogy találkozunk majd gyakrabban, még ha fizikailag nem is tudunk találkozni olyan gyakran, mert különböző szakbizottságban dolgozunk, de mégis azért az együttműködés az meg fog valósulni. Köszönöm szépen, köszönöm Fernández úrnak, hogy ellátogatott ide hozzánk, és a szakbizottságot tájékoztatta. Április 24-én nyújták fordítá, nyújtják fordításra, május 7-én az imco ban beszélünk, május 12-ig lehet módosításokat benyújtani. Szavazás az imco ban június 4, és a, a költségvetéshez pedig 17-én nyújtjuk be. Köszönjük szépen Ferendez úrnak, és köszönjük a saját jelentéstevőnknek is. És most rátérünk az utolsó napi rendi pontra, a fókatermékek kereskedelme. Buszoly úr, a jelentéstevő, és most meg is adom a szót a jelentéstevőnek, tessék. Thank you very much, Madam Steyler. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, eh, az árnyékjelentéstevőknek, eh, az IMCO titkárságának is az elmúlt hetekben végzett munkáért, és azért, mert betartottuk ezt a szoros menetrendet. Júniusban szeretnénk elérni a kompromisszumot, a kompromisszumos indítványok által, és köszönöm az erőfeszítéseket, és azt, hogy ezt a témát összhangba hoztuk az IMCO napirendjével is szeretnék egy objektív nyilatkozattal kezdeni, miután egyeztett beszélgettem a grönlandi és dán parlament képviselőivel, különböző civil szervezetekkel, az Európai Bizottsággal. Úgy gondolom, hogy az inuit és egyéb őslakos közösségek által végrehajtott vadászat nem károsítja a fóka állományok élőhelyét. Ez előtt főleg nem kereskedelmi szándékkal történik. Az inuitok azért vadásznak, mert így tartják el családjaikat és a kis közösségüket a igényeik rendkívül szerények, több száz éve végzik ezt, ez a hagyományuk, a kulturális örökségük része, és tiszteletben tartják az állat jólétet. Sohasem volt ez egy olyan kérdés, amely a, arra helyez, hangsúly, helyezte volna a hangsúlyt, hogy a fiatal fókákat vadázták volna le. Mindez nem egy technikai jelentés, láthatják, hogy tartalmaz bizonyos, van bizonyos politikai súlya is. Itt arról van szó, hogy a WTO ajánlásokat kell átültetni a gyakorlatba. Ezek tavaly júliusban lettek elfogadva, és összhangban kell, hogy legyenek a 2009-es rendelettel. Meg kell teremteni tehát a jogalapot annak érdekében is, hogy a 2010-es 72-es jogszabályt összhangba hozzuk a hatályos jogszabályokkal. A bizottság előterjesztett egy javaslatot a WTO szabályokkal összhangban. Örömmel fogadtam a bizottság javaslatát, amely a WTO ajánlásaival próbálja összhangba hozni a jogszabályainkat, a párbeszédét és az együttműködéset is hálás vagyok. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság terjesztette először a javaslatot némi késedelemmel. Igazából nem is készült az alap jogszabályról hatásértékelés, a végrehajtásról sem, ahogyan egyébként a jelenleg hatályos jogszabály hetedik cikke arról eh, rendelkezik. Az új rendelet célja az, hogy a VTO ajánlását és döntéseit alkalmazzuk a 2009-es fókatermékek kereskedelmével kapcsolatos jogszabályjal együtt, az MRM kivétel törlését támogatom. Szeretném megtudni, hogy az árnyékrendések hogyan vélekednek erről, és a bizottság véleménye szerint ez a mentesség lehetséges-e, és ez nem ütközik-e a WTO határozatával. Ami pedig az IC kivételt illeti, a különböző lakos közösségek és az inuit közösségek jogait. Nos, bővítettem ezt, a, ezt az anyagot úgy fogalmazván, hogy a fóka, termé, hogy a fóka vadászat az inuit közösségek hagyománya, hagyományai közé tartozik, és ezáltal a fenntartható megélhetést hivatott biztosítani, valamint a hagyományok folytatását a kulturális örökség fennmaradását. A jogi szolgálat támogatásával a következetlenségeket a három 3.1 és a 3.3.1-es pontok között megpróbáltam kiigazítani. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak delegált jogi aktusokat kell foganatosítania, hogy korlátozza az ért a fogatermékek értékesítését csak abban az esetben, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a piacra dobott termékek mennyisége bizonyítja azt, hogy a vadászat mindenek előtt kereskedelmi célokat követett. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, sőt nem is realisztikus megállapítani azt, hogy egy hagyományos inuit hagyomány, egy tevékenység mikor válik kereskedelmi tevékenységé, de ami a hatos módosított illeti, ez a vadászati engedélyre vonatkozik, úgy vélem, hogy ez szükségtelen nehézségeket jelenthet a kanadai félre nézve, és ezt akár diszkriminációként is értelmezhetik, úgyhogy kollégáim, az árnyékrendtéstevők egyetértésével ezt szeretném átszövegezni, hangsúlyozván, hogy a vadászatot úgy kell végrehajtani, hogy tiszteletben tartsák az jólétet. Szeretném hangsúlyozni, hogy az új cikk az 5A, amely a, arra vonatkozik, hogy az állampolgárokat kellő mértékben tájékoztatni kell az EU piacokon értékesített eh, fókatermékekről termékekről, amennyiben azok inuit közösségektől származnak, ez rendkívül fontos. Figyelemfelkeltő kampányok szükségesek, hogy a nyilvánosságot tájékoztassuk, és ezt a fogyasztóvédelmi programról szóló rendelet második cikke értelmében is végre lehet hajtani. Az a célunk, hogy az emberek tudják, hogy amit megvásárolnak, az nem egy illegális termék. Lassan lezárom a bevezetőmet. A hetes cikk módosítása azért indokolt, mert úgy véltem, hogy a tájékoztatási, a jelentéstételi folyamat nem elég átlátható. Úgy gondolom, hogy a végső jelentés kapcsán a bizottságnak főleg azt kell értékelnie, hogy az inuit közösségek és egyéb őslakos közösségek esetében milyen hatást vált ki ez a jogszabály, mennyiben tudják fenntartható módon biztosítani a közösségek fennmaradását. Szeretném a kollégáimat, az árnyékrendéstevőket és más kollégákat is felkérni arra, hogy osszák meg véleményüket velem erről a javaslatról, és osszák meg velem az ő javaslatékat is. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, bizony úr. Most pedig az árnyékrendéstevőket hallgatnám meg. Krista Sádemóze az SND frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan az előbb említettem, Dánul fogok beszélni, és most tényleg Dánul fogok beszélni. Először is eh, azt szeretném megegyezni a fogatermékekkel kapcsolatban, hogy 2008-ban dolgoztuk ki a jogszabályt. Annak idején én voltam a szociáldemokrata jelentéstevő ebben a témában. Ahogyan annak idején most is úgy gondoljuk, hogy az ilyenfajta tilalom egy jó gondolat. Ez volt az eredeti elgondolás is, amely meghozódott mögötte a fiatal fókákra, fiatal fókák irányuló vadászat. Továbbra sem akarjuk, hogy az ilyen vadászat megvalósuljon. És éppen ezért azért vagyunk itt. Az a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a WTO határozatot hogyan érvényesítsük, és ezzel egyidejűleg figyelembe kell vennünk azt is, hogy az úgynevezett inuit mentességet hogyan ültessük át a gyakorlatba. Ahogyan az előadó, én is úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell azt, hogy ez a fajta vadászat, amelyet az inuit őslakosok folytatnak, nem jelent semmilyen problémát, éppen ezért rendkívül fontos biztosítanunk azt, hogy a VTO határozatára a válaszunkat úgy alakítsuk ki, hogy az figyelembe vegye azt a tényt, hogy az inuit közösségek és más őslakosok is meg tudjanak élni a fókavadászatból. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a nézetet vallja. Az a tény eleve, hogy fenntartható ez a vadászat, és összhangban van az állatjóléti jogszabályokkal is. A VTF is ezt mondja és egyébként a Greenpeace is egyetért ezzel a nézettel. Ők is úgy látják, hogy az inuit közösségek által folytatott vadászat fenntartható, és az állat jóléti követelményeinknek is eleget tesz. Egyébként az is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament válasza lehetővé tegye ezt a mentességet, és fontos, hogy ez valóban kivételként működjön, és ezáltal biztosítanunk kell az inuit közösség számára a vadászatból való megélhetést, hiszen ez nagyon fontos az egzisztenciájuk szempontjából. Ennek fényében egyébként támogatom az előadó által benyújtott módosítók nagy részét, úgy gondolom, hogy vannak bizonyos pontok, ahol a szöveget átalakíthatjuk némileg, például a hatos módosítóban azt említi, hogy vannak bizonyos kihívások, egyetértek azzal, hogy ezt át kellene alakítanunk, de a lényeg valóban az, hogy biztosítsuk, a kivételt az inőt közösség számára, és ezt kellő keretek közé kell helyeznünk. ki kell részleteznünk kell azt, hogy mely esetekben biztosítható ez a kivétel. Természetesen vannak bizonyos kihívások, és észszerű lehet számunkra az is, hogy az MRM kivételeket úgy dolgozzuk ki, hogy az a WTO határozattal is összeegyeztethető legyen, ugyanakkor figyelembe veszi a balti tenger térségét is, ahol a tengeri források és állományok kellő figyelmet kell kapjanak, ugyanakkor a fóka vadászatból származó termékeket mégis lehessen értékesíteni. És még valami, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy támogatom ezt a követelményt, nevezetesen, hogy a bizottság hajtson végre egy hatásértékelést, meg kell vizsgáljuk azt, hogy ez a jogszabály milyen hatást vált ki. És egy tájékoztató kampányt is támogatok, amelynek keretében tájékoztatjuk az állampolgárokat arról, hogy összhangban vannak azon a bőr termékek, amelyek a fókavadászatból származnak. Számítok a további együttműködésre az előadóval és az árnyékjelentéstevőkkel is ebben a témában, és remélem azt, hogy egy olyan jelentést tudunk kidolgozni, amely tisztelmen tartja a határidőket is. Köszönöm. E köszönöm szépen, az ECR árnyékjelentéstevője következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm az előadónak hogy foglalkozott ezzel a kérdéssel, ami szerintem rendkívül nehéz, és kevés időnk van. A javaslat tervezete nagyon jó, és úgy gondolom, hogy számos olyan kérdésre kitér, amelyel foglalkoznunk kell. Ami a mi frakciónkat illeti, a legfontosabb számunkra az, hogy a WTO előírásainak megfeleljünk. Ez nem csak ebben az esetben fontos, hanem általánosságban, amikor kereskedelmi kérdésekről van szó. Ez tükrözi a mi általános álláspontunkat, ami pedig a konkrét részleteket illeti a hármas módosító a harmadik preambulum bekezdésről, úgy, törli a bizottság szövegét, ott a bizottság arról nyilatkozik, hogy nincs a leülésnek humánus módja. Úgy gondolom, hogy egyetértek a bizottsággal, nem tudom, hogy nem vagyok biztos abban, hogy a leülésnek van emberi módja. Visszatérhetünk 2006-ra, 2007-re, amikor először jóvá hagytuk ezt a jogszabályt. Annak idején a konszenzus az EU-ban az volt, hogy nincs ilyen humánus módszer, és a WTO nem vitatta ezt az álláspontot. Ez tehát egy kicsit aggályos. Ami pedig a két mentességet illeti, a frakcióm támogatja az inuit mentességet. Számomra ez arról szól, hogy a kereskedelmi megélhetést biztosítsuk. Itt nem csak élelmiszerekről, hanem az, az, a túlélésről, a megélhetésről van szó. Miért ne lenne lehetséges ezt biztosítanunk? Ami pedig a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivételt illeti, ez már bonyolultabb kérdés, hiszen ez része volt annak a kompromisszumnak, amely eredetileg bevezette a tilalmat, és valószínűleg nem kapott volna ezen kompromisszum nélkül politikai támogatást 7-8 évvel ezelőtt. Ugyanakkor a WTO határozat egyértelműen fogalmaz, azt mondja, hogy hatályunk kívül kell helyeznünk ezt a mentességet. Tehát szeretném tudni, hogy van-e mozgásterünk ezen a területen, úgy, hogy megfeleljünk a vto nak Ha nem, akkor azt hiszem, hogy a vto t kell követnünk, de azért fel kellene tárnunk azt, hogy vajon van-e némi mozgásterünk. És egy kérdésem is volna igazából a bizottsághoz, az az, hogy a bizottság hogyan gyakorolja a hatalmát a kereskedelmi vadászatokkal kapcsolatban, hogyan győződik meg arról, hogy nem kerül sor visszaélésekre. A technikai egyeztetéseken hallottam, hogy a nyomonkövetésnek vannak bizonyos nehézségei, kihívásai, nem tudom, hogy hogyan kívánják ezt a kérdést kezelni. Általánosságban a tájékoztató kampányokat támogatom, amennyiben a költségvetést a minimálisra szoríthatjuk. Fontosnak tartom közölni az emberekkel azt, hogy a mentesség által a piacra kerülő fóka termékek megfelelnek az előírásoknak. Ennyi lenne. Lehet, hogy előterjesztünk bizonyos javaslatokat, de általánosságban ezen vonalak mentén tesszük majd, és további együttműködésre készek vagyunk az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm, Dalton úr, és a, liber, a liberális árnyékrendéstevőnk következik. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a kitűnő javaslattervezetet, és a nagyon jó munkát, együttműködést szeretném megköszönni a grönlandi delegációval és a Dán parlamenttel való egyeztetést. Az előadó azt kérte, hogy véleményezzük ezt a tervezetet tényleg úgy gondolom, hogy jó egyensúlyt alakított ki. Véleményem szerint arra helyezte a hangsúlyt, hogy hogyan tudjuk tisztelmen tartani a WTO előírásait, megfelelni az előírásoknak, és ezzel egyidejűleg tiszteletben tartani a mentességet, főleg az inuitokra vonatkozó mentességet. De azt kérte, hogy az MRM mentességgel kapcsolatos véleményünket osszuk meg. Úgy gondolom, hogy a tervezet ezt nem fedi le teljes mértékben, határozottabb, részletesebb megfogalmazást szeretnék, de gondolom, hogy ez függ attól is, hogy a bizottsággal hogyan alakulnak a tárgyalások. Volna egy kérdésem, az MRM vajon teljesen törlendő, vagy egyáltalán benne kell legyen a szövegben? Én személy szerint sajátosnak tartom, ha egy olyan helyzet áll elő, amelyben tulajdonképpen lehet a balti tenger térségében vadászni a fókákra, de de vissza kell dobni, hiszen teljes mértékű tilalmat hagytunk jóvá a haltermékekre vonatkozóan, a haltermékek halak visszadobására vonatkozóan. Az MRM az INTA véleményében szerepel, de örülnék annak, hogyha mi is foglalkoznánk ezzel a mentességgel a, az IMCO véleményében. Említettem, hogy az inuit mentességgel kapcsolatban jónak tartom a jelentést, és teljesen egyetértek az előadó nézeteivel az inuit kultúráról, illetve a vadászatról, teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondott. És azt is támogatom, amit a felkeltő kampányokkal kapcsolatban írt a jelentésben. Ennek nem az a célja természetesen, hogy reklámozzuk a fogatermékeket, vagy egyfajta kampányt hajtsunk végre, hanem a félértéseket kívánjuk eloszlatni az európaiak körében. Sokan ugyanis úgy gondolják, hogy az inuitok által vadászott fogatermékekre tilalom vonatkozik. Szerintem ez a figyelemfelkeltő kampány pontosan ezen félértéseket kell, hogy eloszlassa. Ez kell, hogy legyen egy ilyen tájékoztató kampány célja. Azt is jónak tartom, hogy az előadó hangsúlyozza azt, hogy a bizottság vizsgálja meg ennek a rendeletnek a hatását. Remélem, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a tilalom, valamint az európai rendelet milyen hatással volt az inuit közösségre, főleg Grönlandon. Ezért teljesen, szükség, teljes mértékben szükségesnek tartom, hogy a rendeletről készüljön egy hatás tanulmány. Még egyszer köszönöm az előadónak a remek munkát, és várom a további egyeztetést az előadóval és az árnyékrendszéstevőkkel. Thank you. We're now going to pass to the Greens, because I don't think there's anybody... Kérdezem, hogy a zöldektől van itt valaki, az árnyék előadó? Akkor Irán úr következik. Très, très rapidement d'abord pour... Euh, Köszönöm szépen. Először is szeretném a vitát egy kicsit újra keretbe helyezni, hogy ne legyen itt félreértés. Nagyon örülök annak, hogy az állat jólét kérdése világosan szerepel itt a jelentésben egyértelműen, és ez már elhangzott, hogy nincsen jó módszer arra, hogy egy fókát elejtsenek. De hadd hívjam fel a ö, figyelmet egy dologra, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Nem szabad ennek a rendeletnek a módosítását amely egyébként a WTO kérése miatt történik meg, arra kihasználni, hogy egy új vitát nyissunk, és újabb elemeket vegyünk fel egy olyan témába, amelyben már megegyezés született itt a parlamentben. Hogy a, ezt, miért mondom ezt? Azért, mert ami minket illet, az a következő. A WTO két kérdést teszt fel két derogációval kapcsolatban. Az egyik derogáció val egyetértünk a vétóval kapcsolatban, ami a tengeri erőforrásokat illeti, e, ez alapján nem lehet kivételt elfogadni. Ezzel a ponttal kapcsolatban egyetértünk a bizottsággal, ami az inuit e, vagy őslakos népességet illeti. Itt e, egyértelmű az, hogy nem szabad ennek a népességnek azt a kép, önfenntartó képességét veszélyeztetni. Ez egyértelmű, ez humanitárius kérdés is, erről nem lehet vitát nyitni. Másik oldalon, ahogy a WTO is kéri, és a bizottság is mm, említi, és a jelentés is említi, egyensúlyt kell találnunk az, a, a az önfenntartás és a kereskedelmi tevékenység között különbséget kell tennünk. Ezt kérjük, és ezt kérjük a jelentéstevőtől is, hogy ezt vegye figyelembe, hogy az, a rendelet az szellemisége ennek megfeleljen, tehát tulajdonképpen tiltsa be a fókusztermékek kereskedelmét egyetlen kivétellel az inuitok önfenntartása. Köszönöm. EFTD, Márkó Zuró következik. Grazie, Presidente. E grazie, Relator. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlöm a raportőrt is. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezt a tilalmat érvényesítsük a fókatermékekkel kapcsolatban. Borzasztó vonásai vannak ennek a kereskedelemnek, és ezt látnunk kell, nem csukatjuk be a szemünket. A kegyetlenség kiterjed a nyersanyag beszerzéssel, és aztán folytatódik, amikor feldolgozzák a fókákat. Ön csodálkoztam, láttam fóka bébiket, melyeket ott hagytak a jégen, és görcsökben pusztultak el, élve vágják le őket. Mindezeket a szörnyűségeket, kegyetlenségeket figyelembe kell venni. Egy civilizált társadalom nem fogadhat el ilyesmit. És azt is hozzá kell tennünk, hogy nagyon gyakran illegális módon kereskednek ezekkel a fókatermékekkel. Ez nem csak csalással függ össze, hanem már a szervezet bűnözéssel. Az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy meg lehessen szüntetni ezt a gyakorlatot, és komoly szankciókra is szükség lenne. Köszönöm szépen, meghallgattuk az árnyék előadókat. Nagyon gyorsak voltunk ma délután. Az ERDD delegáció képviselője Dorman úr is megérkezett, és beszámol arról, hogy amikor az EP március végén tartott északi, sarki és nyugati országok közötti tanácskozóján részt mi is történt. A, az ön által elnökölt bizottsággal egyébként van kapcsolatunk, és érdeklődve várjuk a beszámolót. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem a szakbizottságba. Ez a téma nagyon sokakat foglalkoztat, és nagyon sok a félreértés is ezzel kapcsolatban. Tehát azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogják el, és ölik meg a fókákat. A hetedik nyugati északi találkozóról szeretnék most beszámolni. Március 26-án volt itt Brüsszelben ez a találkozó. Információcsere zajlott a legújabb fejleményekről, az északi eh, tanács, eh, Feró Izland eh, és Grönland képviselői is vettek részt a fókák elfogásával kapcsolatban természetesen a WTO döntéséből indultunk ki, ezt hitattuk meg valamit a klímaváltozás kérdését, és még sok más témát is. Ami a fókákat illeti. Nos, Grönland Grönland javaslatát a Ferői szigetek támogatták, 2009-ben ugye tiltotta meg az EU a kereskedést a fóka szőkából e, készült e, készítményekkel. 2010-ben e, megszületett a rendelet, és ezek értekelhető negatív hatásáját jártak Grönland ős lakosaira. A bizottság is elmondta, hogy a fókabőr és más fókából készült termékek, termékek piaca egyszerűen összeomlott, a korlátozások és a kivételek ellenére is. Grönland és a Feröi szigetek véleménye szerint nagyon fontosak ezek a termékek, és fontos részei a kultúrájuknak, és a maga fókavazászat is a kultúráik fontos része. Ugye a sarkör környékén nem ér túl sok emlős állat, nagyon kevés az élelmiszer, nincsenek szarvasmarák vagy sertések, és ez az EU-s rendelet nagyon rossz képet váltol fel az egész északi sarköri vidékről, a módszerek, amikkel az állatokat, a fókákat leölik, ezek teljesen humánus módszerek. A Ferőszigeteki képviselő is elmondta, hogy ők is nagyon aggódnak, Kanada, Norvégia is támogatta a felvetéseket. Az Európai Parlament delegációja azt javasolta, hogy Grönland három ponthoz ragaszkodjon, hogyha nemzeti fórumokon felveti ezt a kérdést, ez, ez, a, ez egyik a módszer, a fókavadászat során alkalmazott módszerek. A második fontos pont, amihez ragaszkodniuk kell, az a természeti erőforrások megőrzése, és ezt hát külön kell választani azt, ahogyan a fókavadászat Grönlandon történik, illetve hogy Kanadában a világosan el kell választani a fókavadászatot a bálna vadászattól, mert látszik, hogy a bálna vadászat, a kapcsolatos vitákat is már belekeverik a fókavadászat vitáiba, pedig ezt a két dolgot teljesen külön kell választani. Azután a második és a harmadik pont, északi sarköri együttműködés, a klímaváltozás hatásai, itt beszámolatok arról, hogy itt nagy volt az egyetértés az észak és partnerek között, tehát az EU, illetve a többi partnerek között. Egyetértettünk abban, hogy a szeptemberi Párizsi találkozót, a klímacsúcsot nagyon jól elő kell készíteni. És az északi sarkör a Földnek az a része, amelyet a legsúlyosabban érintene majd a Kémaváltozás. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Jan Nielsen úr is gondolom hozzá kíván szólni. Parancsoljam. Köszönöm. A balti tengeri országokkal kapcsolatban mondanék valamit. Van még egy kivétel, ez pedig a tengeri erőforrások való fenntartató gazdálkodás. Én kritikusan látom azt, hogy a, az é bizottság a skandináv országok érdekeivel nem igazán foglalkozik. A WTO döntést természetesen be kell tartani, de a balti tengeri térségben levő országok, a skandináv országok kapcsán eh, biztosítani kell azt, hogy a parti halászat azért fennmaradhasson, a eh, balti eh, tengeri térségben pukavadászat zajlik Finnországban 500-600 fókát lőnek le illetve ennyi, de a populáció folyamatosan nő, és egyensúlytalanság alakul majd ki, hogyha túlszaporodnak a fókák, és ez a halászati politikával összefüggésben is látni kell. Az MRM kivétel szorosan kapcsolódik a nemzeti jogszabályokban szabályozott vadászathoz. Teljesen elkölcstelen dolog vadászni olyan állatokra, mint aminek a fókák. Az igazi vadászok nem akarnak a különösen kegyetlen módszerekkel végzett vadászatban részt venni közös megoldásra van szükség, mert amikor mi például beterjesztettük a javaslatainkat, ezeknek az alapja egy jogi elemzés volt, ezt a svéd, a dán, a finn és az ész kormány is támogatták. És valaki az előbb azt mondta, hogy hogy még itt van mozgástér, és ez igaz, de a bizottság még a rendelkezésre álló mozgásteret sem használta ki. Úgy gondoljuk, hogy a VTO döntés ellen felebezést kell benyújtani. Nem akarjuk aláásni persze a VTO álláspontját, de nem értünk egyet a bizottság azon javaslatával, hogy a források fenntartatóval való fenntartható gazdálkodás kitételt ki kellene venni a, a szövegből a GATT egyezményekben is szó van több cikkben is a, az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásról és az erkölcsös módszerek alkalmazásáról, amikor arról van szó, hogy állatokat milyen módon, állatokra milyen módon vadásznak. A kis léptékű vadászatot nem szabad megszüntetni, és szerintünk van még mozgástér, egy felülvizsgálati záradékot is be lehetne iktatni a szövegbe, ahol a bizottság bizonyos idő elteltével megvizsgálná, hogy hogyan változott a helyzet az erőforrások kapcsolatban, tehát itt most indirekt módon a vadászatot akarja szabályozni a e, bizottság. Ezért e, komolyan vegyük véve a kivételeket, e, mindenképpen az érdekeinket is védeni kell. Itt van a bizottság képviselője is, talán hasznos lehet, ha őt is meghallgatjuk. Trade és a DJ MV képviseletében Elsa Martin Lucas van jelen, és Hans Stilstra is itt van a két DJ-ről, akkor önöké a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlünk mindenkit. Néhány szót szeretnék szólni arról, hogy vélemény szerint a WTO döntés hogyan lehet végrehajtani, hiszen ez erre alapoztuk a mi javaslatunkat. Azután szólni fogok az két kivételről, az MRM kivételről és az INVIT kivételről. A VTO döntés végrehajtásáról szólva először, egy, egy mi megközelítésünk korlátozott, azaz a, csak a VTO koherenc koherencia, koherenciának kell megfelelnünk, ennél többet nem akarunk tenni. Több okunk is van, hogy miért járunk el. Van egy nagyon kemény VTO-s határidő, aminek értelmében idén októberig kell végrehajtanunk a VTO döntést. Ez egy nem mozdítható kemény határidőről nem lehet tárgyalni, és nyilván ehhez kell tennünk a nemzetközi kereskedelmi kötelezettségeinknek. A második dolog, a, ez egy egyoldalú dolog a WTO döntés végrehajtása, ezt csak egyszer lehet megtenni, nem lehet többször, mert akkor azt kockáztatjuk, hogy a paraszos újra a WTO előviszi az ügyet. És még egy döntés születik ellenünk. A bizottság mielőtt meghozta a döntését, kellett, hogy konzultáljon az érintettekkel, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott legyen a javaslat, ezért mindenképpen időre van szükségünk. Hogy még a következő indok annak, hogy miért korlátozott ez a végrehajtás, itt érinti az akit is eh, a döntés, nekünk pedig meg kell védenünk a saját joganyagunkat a kivételekkel. Tehát végül is sikeresek voltunk, a tilalom fennmaradhatott, viszont a kivételek nem. Hát ez az egy dolog, ahol változtatni kell, és eh, gemben eh, koherensen járunk el, mindent megvédünk, amit lehet azokat a pontokat, ahol mi nyertünk. Szerintünk ennek így van értelme. Nem először követ az EU egy ilyen korlátozott megközelítés VTO döntésekkel kapcsolatban. Néhány éve volt már erre példa, amikor a kínaiak a dömping ellenes rendeletet támadták meg, tanácsnak és a bizottságnak ugyanaz volt az álláspontja, csak ott változtatunk, ahol sikeresek voltak a kínaiak a panaszukkal, de más nem változtattunk meg. És készül hatástanulmány is, hiszen egy jogi folyamat alapján kell az EU-nak eljárnia az ilyen peres ügyek során. Nagyon hálásak vagyunk a raportőrnek, hogy egyetért a mi megközelítésünkkel, ezt jól tükrözi a jelentés tervezete is. Hálások vagyunk ezért. Úgy gondoljuk, hogy ez egy eh, fontos lépés ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a határidő előtt a WTO döntésének. Még néhány szót arról, ami így az MLM kivétellel kapcsolatban felmerült. Ez ugye a két kivétel egyike, amivel foglalkoznunk kell. Az MRM kivételt ellen és az inuit kivételt meg akarjuk tartani. A VTO az MRM-mel kapcsolatban a kivétel raison dêtre ét kérdőjelezte meg. Azt mondta a VTO, hogyha van egy tilalom, amelynek alapját állatjóléti megfontolások képezik, akkor nem lehet megengedni egy kivételt, ami engedi a a vadászatot, egy másik kivételt pedig nem engedünk meg, csak azért, mert ez nem nyereségtől vezérelt vadászat. Tehát nem lehet különbséget tenni a vadászat két típusa között. Az, de itt az invitek, az őslakosok vadászat, az teljesen más, hiszen ez a létfenntartásukhoz szükséges, ez teljesen legitim politikai célkitűzés miatt szükség van erre a diszkriminációra, pozitív diszkriminációra. A másik, a kereskedelmi célú vadászat viszont nem legitim. Fontos lehet az erőforrás egyensúlyfenntartása érdekében, de hogyha egyszer van egy tilalom, akkor nem lehet megengedni azt, hogy valamelyik kereskedelmi vadászat során rejtett állatokból készített termékeket lehessen értékesíteni, a másik típust meg nem. Nem láttunk új tervezetet, megpróbáljuk az MRM kivételt úgy átfogalmazni, hogy megszűnjön a diszkrimináció, de ugyanakkor ne ássuk alá magát a tilalmat. Ezzel a dilemmával szembesülünk, ennek a kivételnek a természete, a jellege miatt. És most Hans kollégámnak adom meg ezt az inuit kivételről fog beszélni. Köszönöm szépen, én is köszönöm elnök asszony, hogy a bizottság is megkapta a szót, a szólás lehetőségét. Azzal kezdeném, hogy teljesen egyetértek azzal, amit a kollégám mondott a raportőr által készített jelentésről. Meg kell köszönnünk azt, hogy alapvetően ugyanazt a logikát követi a jelentéstevő, mint amit mi is megpróbáltunk követni a javaslatunkban. Azaz azt, hogy megpróbáljuk számba hozni a jogszabályunkat a WTO döntésével. A WTO határozat, és én most erre fogok koncentrálni, hagyott, hagyott egy kis mozgásteret arra, hogy az IC kivételt megtartsuk. Nem volt könnyű ezt elérni, keményen kellett küzdeni ezért, és meg tudtuk őrizni ezt a lehetőséget, és szeretnénk élni is ezzel a lehetőséggel, mert hogy sokan elmondták, szerintünk is ez egy teljesen legitim érdeke az őslakos közösségnek, hogy továbbra is vadászhassanak fókákra, hiszen ez integráns része a kultúrájuknak és az identitásuknak, és nagyon fontos a megélhetésükhöz is. Ezért egy mechanizmust tettünk be a jogszabályba, és remélhetőleg a WTO határozat kapcsán ez, ez elfogadható lesz. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ez a kivétel, ez használható, és minden érintett közösség számára elfogadható kell, hogy legyen, akár Grönlandon, vagy Kanadában, vagy bárhol is éljenek ők. Amit a jelentéstevő az engedélyezésről mondott, most ahhoz is hozzászólnék. Ő úgy érzi, hogy visszamenőleges dolog nem kerülhet be a javaslatba, és felvázolta az érveit is. A lényeg itt a következő, hogyha most itt áttervezzük, újra tervezzük a fókákra vonatkozó rendeletet olyan módon, hogy ez kompatibilis legyen a WTO határozattal, akkor esetleg előfordulhat egy olyan hiba, hogy nem szándékosan, de végül is mégis diszkrimináció lesz ennek az eredménye. Ezt pedig el kell kerülni, és ezért üdvözlöm, amit a raportőr mondott erről. És ennyit szeretném volna elmondani, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most akkor még a raportőrünknek adom meg a szót, zárszó. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Köszönöm a kollégáknak, amit elmondtak. Köszönöm az általános támogatást. Várom az elgondolásokat, szövegjavaslatokat, hogy javuljon, és még egyértelművé váljon a szöveg. Támogatom azt az általános véleményt, hogy nem kell újra nyitnunk azt a vitát, amely ilyen évvel ezelőtt már egyszer lezajlott azt kell most tennünk, hogy összehozzuk a jogszabályunkat a WTO határozattal, úgy, hogy ne kockáztassunk egy újabb jogi peres eljárást nemzetközi porondon. Hogy világos legyek, én nem támogatom az MRM kivételt. Sok jogi tanácsadó, akivel konzultáltunk, azon a véleményem volt, hogy ez új teres eljárást eredményezne viszont az inuit kivételt természetesen támogatom, ezt erről részletesen kifejtettem a véleményemet, és valóban azt gondolom, hogy az, hogy az őslakosok vadászanak, az egy legitim követelmény, és ők figyelembe veszik az állatjóléti szempontokat is. Köszönöm a kollégáknak, hogy elmagyarázták, hogy az alaprendelet, a tilalom megszületése után megnőtt a kereskedelem az lakosokkal, ugye sok EU-s kereskedő ezt most már illegálisnak tartotta, az lakosok viszont nem tudták promotálni a, és értékesíteni a termékeket, mert nem tértek hozzá EU-s támogatásokhoz. Nagyon rövid a határidő. Októberig az Európai Bizottság elő kell, hogy készítse a következő a új jogszabályt, ezért júliusban vagy legkésőbb szeptemberben kell szavaznunk. Szoros a, az időbeosztás, de a különböző ülések, különösen a mai találkozó után nagyon optimista vagyok, pozitívan látom a kérdést, és szerintem időben be fogja fejezni a munkát a parlament, a lehetőleg intenzívebb eh, módon fogunk tárgyalni a tanácssal. Köszönöm a kollégáknak a hozzájárulást, és türelmetlenül várjuk eh, a javaslataikat. Köszönöm szépen! Eh, módosítások benyújtásának határideje április 20, és május 6-án, 7-én vitatjuk meg a módosítékat, júniusban lesz az inkóban a szavazás, és szeptemberben szavazunk majd a plenárison, és az zárom le az ülésünket, hogy a következő találkozunk május 6-án lesz, kezdődik reggel 9-kor.